Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, begrüße Sie alle zur weiteren Sitzung. Ich möchte darauf aufmerksam machen, zu Beginn der Sitzung, dass die Punkte 6 und 9 getauscht sind. Das habe ich a második és a kilencedik pontot megcserélnénk a napi rendben. Szeretném sürgősen kérni, hogy a mai és holnapi napi rendet tartsuk mindannyian nagyon fegyelmezetten. Nagyon nehéz feladatunk lesz, ugyanis ma és holnap, mert érdekes vendégek eh, érkeztek körünkbe, ezzel el is kezdeném. Elsőként a magyar tanácsi elnökség képviselőit szeretném üdvözi, Fellegi Nemzeti Fejlesztési eh, Fellegi urat, Nemzeti Fejlesztési Minisztert és Nyitrai urat, az államtitkát. Tehát Fellegi úr a nemzeti fejlesztési miniszter, a klíma és energiakérdésekben felelős, az államtitkár úr pedig a telekommunikációs kérdésekre válaszol. Remélem jól lejtettem ki a nevüket. Egy órájunk van, azt beszéltük meg, hogy először a két miniszter fejti ki a véleményét, és aztán önöknek van lehetőségű kérdéseket feltenni. Felegi úr, öné a szó. Köszönöm, mielőtt átváltanék magyarra a bevezetőmben. Először is szeretnék mindenkit köszönteni, és elmondanám, hogy mekkora megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a Magyar Elnökség programját bemutathatom az Önök szakbizottságának. Nagyon röviden, ha megengedik, a kormányzati felépítésről beszélnék egy pár szót, csak hogy jobban értsék, hogy miért vagyunk itt ketten a pulpituson. Hét hónap ezelőtt a kormányváltást követően új minisztériumok álltak fel, ezek közül az egyik, a Nemzeti Fejlesztés Fejlesztési Minisztérium nevet viseli, jó néhány téma tartozik ide, például a hagyományos infrastruktúrális, távközlési, energia és közlekedési kérdések, illetve a kohéziós politika, illetve a területfejlesztési kérdések is hozzánk tartoznak, illetve az állami vagyonkezelés közbeszerzés politikája mind-mind a mi asztalunkhoz, asztalunkra tartozik. Elég nagy minisztériumról van tehát szó, jó néhány tanácsi formációért vagyunk mi felelősek, ezért egy munkamegosztást vezettünk be, amelyben uh, eh, Nyitrai államtitkár úr eh, képviseli a távközlési kérdéseket, és elnököl a tanácsülésen, én pedig a többi témát viszem. E rövid bemutatót követően, ha megengedik, akkor magyarul folytatom a elnökségi program bemutatását. Tisztelt elnök úr, a tisztelt képviselő hölgyek és urak! Örömömre szolgál, hogy hazámat képviselve bemutathatom önöknek, megvitathatom önökkel az Európai Unió tanácsa soros elnöki tisztét betöltő Magyarország elnökségi programjának energetikai prioritásait. A magyar elnökség célja, hogy hatékonyan hozzájáruljon egy erős, versenyképes Európa kiépítéséhez, úgy gondoljuk, hogy ezen célok elérésében az energiapolitikának kult szerepe van. A magyar elnökség alatt e, olyan stratégiai jelentőségi dokumentumok részletes tárgyalása kezdődik meg, amelyek hosszú évtizedekre meghatározhatják az uniós energiapolitika jövőjét, a lehetséges irányokat és a kitűzött célok eléréséhez szükséges eszközrendszert. Magyarország, mint az Európai Unió soros elnöke mindent el fog követni annak érdekében, hogy az elkövetkezendő fél évben tárgyalt prioritásként kezelt energetikai kérdésekben mindenki számára megnyugtató és elfogadható uniós szintű kompromisszum alakuljon ki. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kitűzött uniós szintű célokat, így többek között az EU 2020 stratégiában is megerősített energia és klíma 20-20-20 célkitűzéseket elérjük. A magyar elnökség első kiemelkedő jelentőségű eseménye lesz az energetika és innováció kérdéseivel foglalkozó február 4-én tartandó Európai Tanácsülés. Ennek jelentősége abban áll, hogy az Európai Unió energiapolitikájának egyik alappillérét képező energiabiztonság növelése érdekében érdemi kérdésekben politikai és stratégiai iránymutatásokkal szolgáljon. Az Európai Tanácsi Következtetések tervezetét a 2011. január 31-i általános ügyek tanácsa vitatja meg. Mindenki arra törekszik, hogy a februári csúcs találkozón tartalmas és jelentős következtetéseket fogadjon el a tanács. Az energiastratégia előkészítése már az elmúlt évben elkezdődött, és olyan prioritásokra mutat rá, amelyek hosszú távon értelmezendők. Ezek kiemelt területként jelennek meg, és összhangban vannak a bizottság által meghatározottakkal, illetve a parlament állásfoglalásában foglaltakkal. Ilyen prioritások például a belső piac kiteljesítése, az energiahatékonyság, az infrastruktúra, a kutatás és innováció az energiatechnológiában, a nemzeti belföldi energiaforrások és a nemzetközi energetikai kapcsolatok. Az elnökség meglátása szerint a legtöbb prioritás vonatkozásában hasznos, hogy azokat regionális együttműködés során kivitelezik. A legtöbb a prioritások megvalósításához szükséges tervezett feladat megvalósításához pénzügyi támogatás szükséges, vagy a nemzeti, vagy az uniós források felhasználásával Fontosnak tartom kiemelni, hogy jelen bizottság tagjaira, valamint az energiaügyi miniszterekre hárul az a feladat, hogy az energetikai prioritások megfelelően szerepeljenek az új pénzügyi keretben. A magyar elnökség számára kiemelt fontosságú az energiainfrastruktúra prioritásokat 2020-ig és az azt követően meghatározott bizottsági közlemény a magyar elnökség az uniós szinten kiemelt energiabiztonsági célkitűzés egyik sarokpontjának tekinti a közös és összehangolt európai infrastruktúra fejlesztéseket, melyek megvalósításához a főbb fejlesztési prioritások meghatározása mellett elengedhetetlen a tervezési és engedélyezési eljárások felgyorsítása, illetve a megfelelő határkeresztező infrastruktúrára vonatkozó költségmegosztási mechanizmusok kialakítása is. A hatékonyan működő energiapiac megteremtése nem csak az Európai Unió belső energiapolitikájának a kulcseleme, hanem az energiabiztonság fokozásának és a hatékony közös külső fellépésnek is előfeltétele. Kiemelten fontos, hogy az Unió minden polgára számára garantálni tudjuk a biztonságos energiaellátást, és ezzel párhuzamosan a versenyképességi és fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartsuk. A tanács az első véleménycserét a dokumentumról alig három héttel annak elfogadását követően folytatta le. Így erről csak előzetes véleményeket kaphattunk. A magyar elnökség alatt célunk, hogy előmozdítsuk a dokumentum vizsgálatát az Energia 2020 stratégiával összhangban, különös tekintettel a február 4-i Európai Tanácsra és a február 28-i Energiatanácsra, amely ülés egyik meghatározó célja, hogy az ott jelenlévő miniszterek tanácsi következtetéseket fogadjanak el a stratégiáról. Az infrastruktúra vonatkozásában előttünk álló cél, hogy növeljük az Európai Unió energiainfrastruktúrájának konzisztenciáját, az energia, klíma célkütőzéseinkkel, különös tekintettel a megújuló energiák kapcsán kitűzött célokra, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése kapcsán 2020-ig kitűzött célra, a 2050-re vonatkozó karbonmentesítési célkitűzésekre és az EU jövőbeli üzemanyag mixére, és a harmadik szolgáltató országokkal való összeköttetéseire. Ez jelenti egyrészt az intelligens hálózatok kiépítésének ösztönzését, az egyre több szolgáltatótól származó, megnövekedett mennyiségű megújuló energia mennyiség kezelése érdekében, másrészt pedig, hogy megfelelő hálózat épüljön ki a széndiokszid szállításához, leválasztásához és tárolásához is. E célok eléréséhez szükséges az is, hogy komolyabb összhang mutatkozzon a nemzeti tíz éves fejlesztési tervek és a belső energiapiac hatékony működése között, valamint a piaci igények és források által meghatározott infrastruktúra beruházások és a kiemelt európai jelentőségű támogatott projektek megvalósulásában. A finanszírozás kapcsán meg kell őrizni az egyensúlyt a felhasználó fizet, a kedvezményezett fizet és az adófizető fizet elvei között, továbbá biztosítani kell az átláthatóságot a végső fogyasztók számára az energiaárak kapcsán. A bizottság úgy becsülte, hogy az összekapcsolt európai energiapiachoz szükséges lényegi beruházásokra több mint 1000 milliárd euró szükséges mostantól 2020-ig. Ebből adódóan a finanszírozás fontos részét képezi a jövőbeni tárgyalásoknak. Közös álláspontot kell kialakítanunk arra vonatkozóan, hogy milyen forrásokból tevődjön össze a finanszírozás, alkalmazzunk-e fellendítő mechanizmusokat, milyen nagyságú legyen az EU támogatás, melyek a prioritást élvező folyosók, melyek a kritériumok és a támogatást élvező projektek. Számításba véve azt, hogy a bizottság később 2011 folyamán javaslatot tesz közzé az EU energiainfrastruktúra finanszírozására vonatkozóan a magyar elnökség magas szintű konferenciát szervez az európai energiainfrastruktúráról május 16-17-én. A stratégiai gondolkodás egy másik fontos eleme az energiahatékonyság kérdésköre. Az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata a magyar elnökség napirendjének egyik meghatározó pontja. Fontosnak tartom, hogy az elkövetkezendő hónapokban uniós szinten meghatározzuk azokat a főbb kereteket, amelyek ezen a téren megalapozhatják a jövőbeni fejlesztések irányait. Figyelembe véve az Európai Parlamentnek az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata kapcsán nemrég elfogadott állásfoglalását, úgy hiszem megegyezés van abban a tekintetben, hogy az energiahatékonyság kérdése a napirenden első kiemelt pontként szerepel. Ezt támasztotta alá az az érdemi vita is, melyet a miniszterek folytattak a 2020-ig szóló energiastratégia kapcsán az energiatanácson decemberben. Európa teljes energia megtakarítási potenciájának kihasználása, továbbá az energiafelhasználásnak a gazdasági fejlődéstől való függetlenítése, a legköltséghatékonyabb út a klímaváltozás elleni küzdelemhez, az energiafüggőség csökkentéséhez, a foglalkoztatás támogatásához és a versenyképesség fellendítéséhez. Ez a megközelítés konkrét előnyökkel is jár az állampolgárok számára, hiszen csökkenti az energiaszámlákat. Az energiahatékonyság nem csak belső prioritásként kezelendő, hiszen ez egy olyan terület, ahol az együttműködést fejleszteni kell azonos érdekű harmadik országokkal, különösen a fő kibocsátókkal. A tanácsban a tárgyalások azt is megmutatták, hogy az eco-design és energia címkézés mellett hangsúlyt kell helyeznünk azokra a szektorokra, amelyekben a legnagyobb energiamegtakarítási potenciálok rejlenek. Ezek a szektorok név szerint a közlekedés és az épületek. A közférának meghatározó szerepe van e vonatkozásban, hiszen elég csak a közbeszerzési eljárásokra, a beruházási ösztönzőkre, valamint az oktatási és képzési szabályozásra gondolnunk. De épp úgy gondolhatunk az okos városok, Smart Cities kezdeményezésre is, amely már most is érzékelteti előnyös hatásait. Mint elnökség, a fentiek és a bizottság közeljövőben megjelenő közleménye alapján a tanácsi munkát abba az irányba kívánjuk terelni, hogy tanácsi következtetéseket tudjunk elfogadni a júniusi energiatanácson az ambiciózus új energiahatékonysági cselekvési tervről. A magyar elnökség üdvözli a bizottság azon szándékát, mely szerint az energiapolitikára szélesebb látókörben, hosszabb időkeretben, egy 2050-ig szóló útitervben tekintsünk. Úgy gondoljuk, hogy az útiterv előkészítése akkor lesz a legsikeresebb, ha az Energiastratégia 2020 tárgyalása során kikristályosodott eredményeken és véleményeken alapul. A stratégiai tervezésen felül prioritásként kezel dosszié az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet tervezett a REMIT is. A legutóbbi tanácsi tárgyalások során felvetődött, hogy szükség van egy olyan belső piacra, mely a fogyasztók javát szolgálja, és amely egyben azt is jelképezi, hogy a fogyasztók bízhatnak a piacban, és annak árakat meghatározó szerepében. Ebben a vonatkozásban a transzparencia és a tisztességes kereskedelem létfontosságú. Az elnökség elkötelezett abban az irányban, hogy a tervezett tárgyalása kapcsán minél nagyobb előrehaladást mutasson fel. A tervezett tárgyalás az illetékes tanácsi munkacsoportban decemberben megkezdődött, és pár héten belül már abban a helyzetben leszünk, hogy képet kapjunk a tanács álláspontjáról a tervezettel kapcsolatban. Ahogy azt önök is láthatják, a tervezet több elemek közös a benfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról szóló irányelvekben foglaltakkal. Erre tekintettel különös figyelmet fogunk fordítani arra, hogy biztosítsuk a konzisztenciát, de elkerüljük a párhuzamosságokat a szabályozásokban lefektetett követelmények között. Bízunk benne, hogy a dosszié kapcsán eredményesen tudunk majd együttműködni az Európai Parlamenttel, és reméljük, hogy lehetőség lesz a mielőbbi megállapodásra a tervezetről. Ha abban megegyezhetünk, hogy a cél az első olvasatos megállapodás elérése, akkor úgy gondolom, hogy az egyeztetéseket lehető leghamarabb meg is tudjuk kezdeni. Célunk a tervezetről politikai megállapodás elérése a június 10-i energiatanácson. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Tisztában vagyok azzal, hogy eredményt csak a tagállamokkal, a bizottsággal és önökkel együtt tudunk elérni, ezért bízom benne, hogy készek támogatni elnökségi programunkat. A program összeállítása során figyelemmel voltunk arra, hogy Magyarország a trió harmadik tagjaként a spanyol és belga elnökséget folytatja, valamint folyamatosan egyeztet az új elnöki feladatokra készülő Lengyelországgal, amely egyeztetéseket már most elkezdtük. Biztosíthatom önöket, hogy a magyar elnökség nyitott a konzultációra és az észszerű kompromisszumok megtalálására. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és majd várom kérdéseiket. Köszönöm szépen. átadom a szót. Tisztelt uh, Elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt európai parlamenti képviselők, tanács elnökségének nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Külön köszöntöm azokat, akik az interneten, a világhálón keresztül követik nyomon a bizottság mai ülését. A magyar EU elnökség céljai világosan összefoglalhatóak az erős Európa szlogenben. Úgy látjuk, hogy az európai együttműködés az csak és csak is akkor lehet sikeres, hogyha az együttműködés az egyszerre szélesedik és egyszerre mélyül. Így mindent megteszünk, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy együtt tudjuk megerősíteni Európát. A magyar elnökség céljairól el kell mondanom önöknek, hogy célunk a párbeszéd, és célunk a konszenzuskeresés. Csak azt tartjuk jó döntésnek, amelyben mindannyian együtt, közösen eh, részt tudunk venni ezért az én munkámat is a párbeszéd fogja jellemezni az elkövetkező időszakban. Hiszem, hogy nagyobb sebességre kell kapcsolnunk, hiszen a világ is megy előre. Ez különösen igaz a, ma, a mi szakterületünkre, a távközlésre. Így időben kell meghoznunk a döntéseinket, pont azért, hogy ezen gyors változásoknak alakítói és haszonélvezői tudjunk lenni a jövőben. Erős, dinamikus és konszenzusos elnökség, ez a mi célunk. A távközlési tanács elnökeként egy jóval erősebb és szorosabb kapcsolatot kívánok kiépíteni az Európai Parlamenttel, az európai parlamenti képviselőkkel, mint történt az a korábbi időszakokban. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! A magyar elnökség programja igen nagy mértékben épít tavaly elfogadott európai digitális menetrendre. Ezen a ponton engedjék meg nekem, hogy megköszönjem azt a spanyol elnökségnek, hogy ebben a kérdésben nagyon határozottan és erősen képviselte ezt a jövőbe mutató tervet. Vallom azt, hogy a digitális menetrend támogatja az Európai Unió gazdasági fellendülését és versenyképességét, ezért a magyar elnökség egyértelműen hozzá kíván járulni az implementációhoz. Készek vagyunk fontos és aktív szerepet vállalni az első digitális közgyűlésem, összehozni a tagállamokat, összehozni az intézményeket, összehozni a civil képviseleteket, az iparágat egy közös párbeszédre ezen a területen. A magyar elnökség lényeges előrehaladást kíván elérni a digitális menetrendben meghirdetett két jogalkotási dossziéban. Az első jogalkotási dosszié a hálózat és információbiztonsághoz kötődik. Egyértelműen látjuk azt, hogy nap mint nap megéljük az információs társadalmat. Az összekapcsolt hálózatok jelen vannak életünkben, munkahelyünkben és otthonunkban egyaránt. A 2007-es észt infrastruktúrák elleni támadás megmutatta, hogy ezen a területen nagyon sebezhetőek vagyunk. Ezért a bizalom és a hálózat biztonság fokozása Európában kiemelt prioritású kérdés az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökséghez fűződő új bizottsági javaslat a szervezet mandátumának a megerősítését, modernizálását és működésének meghosszabbítását célozza. Hisszük, hogy a modernizált ENISA a felhasználók biztonságának és védelmének fokozásával képes lesz a bizalmat is megerősíteni. Nagy várakozással tekintek én magam is a közös munka elébe, hogy együtt, együtt dolgozhassunk eh, Csicseszter úrral, aki ennek a témakörnek a raportőre. Mind a kettőnkön azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség van ebben a kérdésben, hogy ez a közös munka egy eredményeként egy gyors előrehaladást tudjunk eh, elérni. A biztonság és bizalom témakör fontos részét alkotja a kritikus információs infrastruktúra védelem. Ezzel kapcsolatban egy magas szintű, miniszteri szintű konferenciát szervezünk Magyarországon, festői szépségű Balaton mellett. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, kérem engedjék meg nekem, hogy ezúton is meghívjam önöket erre a magas szintű tanácskozásra Magyarországra. A magyar elnökség alatt második jogalkotási prioritásunk a rádióspektrum politikai programhoz kötődik. A megfelelő rendelkezésre állás hatékony felhasználás esetén a frekvencia, a rádióspektrum nagymértékben hozzájárul az egységes digitális piachoz, gyors vezeték nélküli szolgáltatásokhoz, gazdasági fellendüléshez, az Európai Unió versenyképességéhez. Nincs itt másról szó, amikor rádióspektrum politikai programról beszélünk, mint az Európai Unió frekvencia stratégiájáról. Ezért is üdvözöljük a bizottsági javaslatot. Ebben a témakörben január 6-án az Európai Unió tanácsa elnökségének hivatalos feladat átvételekor egy háromoldalú találkozót tartottunk Budapesten. A bizottság, az Európai Parlament és a tanács képviseletével részt vett eh, Nili Kroz biztos asszony, Gunnar Hökmark eh, raportőr úr és tanács képviseletében jó magam. Itt áttekintettük a javaslat fő elemeit, és beszéltünk a Rádióspektrum politikai program ütemezéséről is. Mindezeknek megfelelően ezen a területen szeretném megköszönni a belga elnökségnek a munkáját, hiszen nagyon sokat tettek, hogy ezzel a dossziéval itt tartunk most, és a magyar elnökség alatt reményeim szerint még inkább előre tudunk majd jutni. Nagy örömmel és várakozással vettem részt december 3-án tartott távközlési tanácsülésen, ahol a miniszterekkel részletesen megvitattuk ezt a témakört is. Ez alapján, a vélemények alapján elmondhatom, hogy az anyag jelentősége tekintetében egységes a nemzetek, egységes a minisztereknek az álláspontja, azonban a hogyan csináljuk jobban kérdéskörben még kell diskurálnunk egymással. A magyar elnökség arra törekszik, hogy ezen dossziénből is az álláspontokat közelítse egymáshoz. Ez egy komoly feladat lesz, hiszen itt az alapvető kérdésekre kell megtalálnunk majd közösen a választ, nevezetesen, hogy hogyan viszonyul az Európai Uniós szintű szabályozás a tagállami szintű szabályozáshoz. Ebben a mezőben fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy 2012-ben Genfben kerül megrendezésre a rádió távközlési világértekezlet. Olyan fontos döntések születnek majd meg a rádióspektrummal kapcsolatban, hogy a rádióspektrum, a frekvencia hol és milyen szolgáltatásokhoz lesz felhasználható. Itt fontos lesz közösen elérnünk, hogy az EU álláspontját teljes körülön figyelembe vegyék majd a rádió távközlési világértekezlet döntésénél. A magyar elnökség digitális stratégia mellett biztonság és a frekvencia témákat jelölte meg három kiemelt témakörként, ahol jelentős haladást kívánunk elérni a mi elnökségünk alatt. Az említett kulcsfontosságú dossziékon túl a magyar elnökség készen áll további bizottsági kezdeményezéseket is vizsgálni, Ilyen például az e-kormányzat témaköre, ahol a tanács várhatóan majd következtetéseket fogad el. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a bizottság 2011 nyarán tervezi publikálni jelentését az EU-n belüli roaming szolgáltatások alakulásáról. Ez még nyitott kérdés, hogy a magyar elnökség ideje alatt sor kerül-e Eh, ezen témakor megvitatására. Természetesen mi készen állunk, minél hamarabb eh, látjuk a javaslatot, annál inkább tudunk előre menni ezen a területen is. Az Internet Irányítási Fórum, az a parlament eh, szívéhez szintén nagyon közel álló téma. Én úgy gondolom, hogy a jelenlévő európai parlamenti képviselők is örömmel nyugtázták az ENSZ tárgyalásoknak a pozitív kimenetelét, miszerint öt évvel meghosszabbították ennek a kiemelt fórumnak a mandátumát, feladatán. És végül, de nem utolsó sorban, hagyj említsek meg még egy témát, amiben a magyar elnökség az teljesen elkötelezett, ez pedig az európai műholdas navigációs programok eh, sikere ennek a kérdésköre. Eh, én tudom, hogy ez a témakör, ez több tanácsi formáció és több európai parlamenti bizottság illetékességi körébe tartozik. Az Európai eh, Bizottság itt 2011. január 18-án adta ki ezzel kapcsolatos közleményét, az elnökségi programban a közlemény tárgyalását természetesen napirendre fogjuk venni, és a közleményről minél előbb lehetőség szerint már a márciusi közlekedési tanácson tanácsi következtetések elfogadását tervezzük. Én örülök annak, hogy a parlament, az Európai Parlament is kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Nagy figyelemmel követjük Remek úrnak a remek képviselő úrnak a munkáját, aki ugye raportőrként foglalkozik ezzel a témakörrel. A Galileo szabályozott közszolgáltatásokhoz való hozzáférési politikáról szóló határozattervezettel kapcsolatban a magyar elnökség célja egyértelműen az, hogy folytassa a belga elnökség által megkezdett munkát. Célunk, hogy a, 2000, tehát célunk, hogy a közlekedési tanácson általános megközelítést érjünk majd el ebben a kérdéskörben is. Tekintetbe véve a téma fontosságát, én nagy örömmel láttam, hogy az ITRE bizottság ma egyébként napirendre tűzte ezt a témakört, és meg fogja majd tárgyalni Glantel képviselő úr kiváló jelentését és javaslatát. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, én nagy várakozással nézek elébe, hogy önökkel közösen megerősítsük az információs társadalmat Európában. Egyértelműen hiszek abban, hogy az állampolgárok tekintetében az esélyegyenlőség és a jólét az elérhető ezen a területen, az államoknál és a vállalkozásoknál pedig a versenyképesség megteremtése az, ami a közös feladatunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Köszönjük szépen mindkettőjüknek az előadását. Még van 25 percünk kérdések feltételére és a válaszok meghallgatására tekintettel arra, hogy utána Öttinger úr érkezik. 13 hozzászóló jelentkezett, és továbbiak is jelentkeznek még. Ez azt jelenti kötelező érvényel, hogyha mindenki szeretne, vagy sokan szeretnének eh, kérdést feltenni, és a válaszokat is szeretnék hallani, akkor egy percben tehetik fel a kérdést. Tehát elindítjuk az órát, kérem Önöket, hogy a lényegre koncentráljanak, hogy minél többen tudjanak kérdéseket föltenni első Györk kollégánk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr, ha megengedik az energiapolitikával kapcsolatban tenném fel a kérdésemet először. Jó hallani azt, hogy a magyar elnökség prioritásai között továbbra is előkelő helyen szerepel az energiapolitika. Ugye fönnáll a veszélye, hogy a válsággal kapcsolatos teendők és intézkedések minden mást háttérbe szorítanak. Kár lenne az energiapolitikát veszni hagyni, már csak azért is, mert sok aspektusában megoldást jelenthet a válság kezelésére is. Ezért az, hogy külön eh, tematikus tanács foglalkozik az energiapolitikával mindenképpen eh, üdvözlendő. Annak is örülök, hogy eh, az energiapolitika témái közül az infrastruktúra fontos helyen szerepel, hiszen megfelelő infrastruktúra nélkül reménytelen az egységes piac megteremtése. Több régió is gondokkal küszködik az infrastruktúra tekintetében, de a talán legkiszolgáltatottabb régió az a kelet-közép-európai régió. Ennek eh, tanúi voltunk a gázválságok eh, idején. Azért, hogy túl tudjunk lépni az elszigetelt eh, piacok korszakán, szükség van összeköttetésekre, és szükség van új vezetékekre, új források irányából. Az a kérdésem hogy hogyan látják az észak-déli, hogyan látja a miniszter úr az észak-déli összeköttetés jövőjét a kelet-közép-európai régióban, illetve a Nabucco jövőjét, ahol most a bizottság lépéseinek köszönhetően úgy tűnik, hogy fölgyorsultak az események. Hogyan látja mindezt a tanács? Köszönöm szépen. Danke sehr, Kollegin Herzog. Köszönöm szépen, Herzog kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat és az államtitkár urat is Államtitkár úrnak szeretném külön megköszönni az írásos anyagot, azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítséget jelentett a képviselőknek. Én a miniszter úrhoz szeretnék kérdést föltenni. Bár mind a két területen, az infokommunikáció és az energiapolitika területén is igaz az, hogy az Európai Parlamentben sokkal több, ami bennünket összeköt, mint ami bennünket elválaszt. Ezzel együtt és szeretném, szeretnék gratulálni ahhoz, amit a miniszter úr elmondott. Egy kicsit arra kérdeznék rá inkább, amit amiről nem beszélt, és aminek eh, parlamentben eh, árnyékjelentés tévőjeként én különösen számtanék az ön válaszára nevezetesen a nukleáris hulladék irányelvvel kapcsolatos tanácsi álláspontot hogy jelenleg hol tartanak ezt fontos lenne megismerni illetve ezzel kapcsolatban kérdezném hogy elképzelhetőnek tartja e hogy amennyiben a parlament a júniusi plenáris ülésen elfogadja az álláspontot akkor a végleges jelentést, akkor önök a végére tudnak a magyar elnökség alatt járni. A ezzel kapcsolatos utolsó kérdésem pedig, amire szeretném inkább felhívni a figyelmet, hogy nem csak az észak-déli gázvezeték, hanem a közép-kelet-európai régió áramellátását segítő elektromos hálózatfejlesztés is nagyon fontos kérdés, hogyha erről esetleg hallhatnánk valamit. Köszönöm szépen. Kolléga Mészáros kollega. Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel üdvözlöm a miniszter és az államtitkár urat, nagyon köszönjük az előadásukat, és bízom benne, hogy a magyar elnökség alatt az energiapolitika jó kezekben lesz, és én hiszek ennek a sikerességében. Örülök neki, hogy miniszter úr sokat beszélt a az energetikai piacok integrálásáról és átláthatóságáról, tehát ebben a kérdésben úgy látom, hogy a magyar elnökség mindenképpen megpróbál majd valamiféle áttörést elérni. Ha igen, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mi meddig juthatunk el a fél év alatt Második kérdésem az lenne, hogy a 2011. február 4-én megrendezésre kerül energiacsúccsal kapcsolatban mi a magyar álláspont. Ez lesz az első eset, amikor az Európai Tanács teljes ülését az energia és az innováció kérdésének szenteli majd. Várnak-e valamiféle áttörést ettől a találkozótól? Mire számíthatunk a találkozóval kapcsolatban, és miben látja Magyarország szerepét az energiacsúccsal kapcsolatban? A második kérdésem a Nyitrai Zsolt államtitkár úrhoz szól az pedig, a, amit említett a Galileo programmal kapcsolatos, hogy valóban hogy látja, hogy megéri a programot a folyamatos kislekedések és költségnövekedések ellenére is tovább folytatni, illetve mi a magyar álláspont ebben. Nagyon köszönöm. Kolléga Balcsitis. Balcsitis kollega. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisijungiu prie visų padėkų išsakytų Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani én is mindenkinek. A magyar elnökség képviselőinek. Az energia belső piac kialakítása nyilvánvalóan befolyásolja jelentős mértékben országaink versenyképességét. Úgy látom, hogy már most véleményem szerint jó terveket vázoltak de az is igaz, hogy kihívások is vannak ezen a területen. Külső tényezőktől függünk, kívülről kell vásárolni az energiaforrásokat. Éppen ezért, tisztelt miniszter úr, én magam is úgy gondolom, hogy ezekről is fontos a programban beszélni, ezt meg is teszik de szeretném, hogyha tovább vinni ezt a gondolatot. Ezt a jövőben hogyan próbálják javítani, hogyan próbálják biztosítani azt, hogy az energia beszerzési források feltétele azonos legyen. Nem kellene véleménye szerint elgondolkozni arról, hogy az intézkedésekről, az intézkedéseinket, lépéseinket jobban koordináljuk. Egyre gyakrabban hallunk arról, milyen fontos lenne az energiapiac és a, az internetes támadások ellen védekezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is szeretnék köszöntet mondani mindkét miniszter úrnak, hogy itt vannak közöttünk, és bemutatják az elnökség programját. Bízik biztos benne a magyar elnökség, hogy egy hatékony és elérhető közös energiapolitikát tud kialakítani az Európai Unió számára hat hónapos elnökségük alatt. Fontos ugyanis, hogy az európai multilaterálisan és nem egyoldalúan lépjen fel, ez az energiabiztonság garantálásának a kulcsa. Nincs vesztegetni való időnk, ahogy azt önök is hangsúlyozták, szükség van egy közös európai energiapolitikára minél sürgősebben. Jadot. Monsieur le ministre, euh, monsieur le ministre du... Köszönöm. Miniszter urak, az energia és éghajlatügyi kérdésekkel kezdeném. A tavaszi csúcson fogják beszélni a 20-ról 30 százalékra növelését a széndiokszid kibocsátás csökkentésének. Hagy mondjam el azt is, hogy Cancún nem volt igazán sikeres az éghajlat mm, változás csökkentése szempontjából, inkább a tárgyalások maguk szempontjából volt ez siker, ambiciózusabbnak kell lennünk, a 30% jobb Európának, nem csak a nemzetközi tárgyalások szempontjából, hanem az európai cégek versenyképességének javítása szempontjából is hogyan kívánják ezt a kérdést tárgyalni tanácsban hiszen minden európai közös érdeke az, hogy energiahatékonyság növelésével megtakarítsuk az energi, energia megtakarítást érjünk el. Nem szép nagy szavakra, hanem hatékony tettekre van szükség. Kolarska Bobinska kolléginak következik. Bardzo. E, bardzo si cieszę, że... Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a magyar elnökség ilyen fontosnak tartja az energia kérdését. Mi lengyelek vesszük át a stafétabotot a magyar barátainktól eh, júliusban, természetesen szorosan együttműködünk önökkel. Azt említette, említették mindketten, hogy egy erős Európát kíván Magyarország építeni. Hogyan látják önök ezt az energia kérdés szempontjából? Felsorolták a prioritásaikat, amelyek megfelelnek az Európai Bizottság és az Európai Parlament prioritásainak. De hogyan kívánják erősíteni Európát az energia ágazatban? Ehhez természetesen európai infrastruktúra fejlesztésekre van szükség, de nem ez az egyetlen eh, olyan elem eh, vagy mechanizmus, amely eszköze lehet ennek. Van itt egy másik kérdés is. Vannak olyan soros elnökségek, amelyek a bizottság parlament munkáját viszik tovább. Aztán vannak olyan soros elnökségek, amelyek konkrét célokat tűznek ki maguk elé. Szeretném tudni, hogy Magyarország melyik csoportba esik, melyik típusba tartozik, és hogy mik Magyarország egyértelmű világos céljai az energia, energetika terén. Amikor az infrastruktúráról beszélünk, nagyon sok minden elhangzik, hallunk Közép-Európáról, hallunk Dél-Európáról. Ez a fajta nomenklatúra vagy elnevezéstan nagyon veszélyes. Nem szeretném, hogyha Lengyelország egy fekete lyukba kerülne, amikor sem Dél, sem Közép-Európához nem tartozik Lengyelország. Hvala lepa obema ministroma za predstavitve. Jordan Cizaj. Igen, köszönöm Két kérdésem lenne az úri emberekhez. Először is az éghajlat csökkentési célokkal kapcsolatban az Európai Parlamentben már elindultak a viták arról, hogy 20%-nál nagyobb csökkentést tűzünk-e ki célul. Az önök véleményére eh, lennék kíváncsi. Hosszú távú, ambíciózus tervek mellett törnek önök láncsát, mondjuk 2050-ig, vagy inkább a már meglévő és elfogadott cél megváltoztatására kell törekednünk. Második kérdésem. A radioaktív hulladékokkal és kapcsolatos irányelv holnap kerül napirendre szakbizottságunkban. Konzultációs eljárásban került tárgyalásra, tehát a tanács figyelembe veszi az Európai Parlament javaslatait. Két dolog érdekel engem ezzel kapcsolatban. Mi a magyar elnökség e, célja e, ezen irányelv tekintetében? Erről nem szóltak ugyanis semmit. Illetve szeretnénk, e, szeretném, hogyha biztosítana e, bennünket e, arról, hogy e, ugyanolyan fontos partnernek tekintenek bennünket a konzultációs eljárásban, mint hogyha döntésről lenne szó. Kollégin Pilar de Castillo. Köszönjük, Pilar de Castillo következik. Eh. Köszönjük. Köszönöm a szót, elnök úr, igen. Először is szeretnék a magyar elnökségnek köszöntet mondani, hogy két minisztert is nélkülözni tudtak ma délután, és itt le, bemutatták az elnökség programját. A rádió spektrum felosztás, illetve a zenisza ügyére lennék kíváncsi. Kezdjük talán a rádió, a frekvencia kiosztással, Mm, Hogyan állnak a dolgok, megfelelő a légkör a tanácsban ahhoz, hogy lezárják ezt a dossziét a magyar elnökség végére? Mert viszonylag sürgős kérdésről van szó, jó lenne minél hamarabb tető alá hozni egy megállapodást a rádióspektrumok ügyében. Minél hamarabb döntés születik, annál jobb mindannyiunk számára, mert ez segítene a versenyképességünk fenntartásában. A rádióspektrumok kérdésének eldöntése nagyon fontos tehát. Nyáron egy digitális csúcs találkozóra e, kerül majd sor. A bizottság és a parlament számára egyaránt fontos ez. Nagyon jó lenne, hogyha a soros elnökség is részt venne ezen, és ez önökön keresztül a tanács is. Thank you very much, President. I would like to thank the ministers. I have a... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr kérdésem és megjegyzésem van az energiapolitikával eh, kapcsolatban. A megjegyzés az az, hogy az energiakutatás és a technológiai fejlődés, valamint a legjobb gyakorlatok bemutatása és terjesztése alapvetően fontos az energiapolitikában. Nem hallottam eleget a prioritások között erről. A második kérdésem pedig a A városok az energiafelhasználásnak több mint 75%-áért felelnek. A kérdésem az, hogy hogyan kívánják a városok kérdését holisztikus formában a magyar elnökség idején megközelíteni. Vannak-e programok, a Smart City programokkal kapcsolatban elképzeléseik, hogy folytassák -e egyáltalán, folytatni kívánják ezeket a programokat. Köszönöm. Podimata asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a két miniszter úrnak az összefoglalót, és sok sikert kívánok a magyar elnökséghez. Két rövid kérdésem van. Az egyik az energiaminiszter úrnak szól. Helyesen és joggal mondta, hogy prioritásaik között szerepel az energiahatékonyság növelése is. Ez egy olyan kérdés, amely amelyet a kollégák is már érintettek. Mégiscsak az energiahatékonyság célja a 20% az valószínűleg nem elérhető a meghatározott határidőn belül. A múlt héten például az Európai Bizottság képviselője is nyilatkozott az EP-ben erről. Azt szeretném tudni, hogy milyen konkrét kezdeményezéseik lesznek, vagy gondolnak -e ilyenekre, különösen a, a február 4-i tanácsüléssel kapcsolatban, ahol azt kellene megbeszélni, hogy hogyan lehet újra a lábunk alól kicsúszott talajra megkapaszkodnunk. Az Európai Parlament véleménye pontosan ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy állásfoglalásban is megfogalmazásra került, és mi azt mondtuk, hogy kötelezőnek kell lenni ezeknek a célok elérésének. Köszönöm. Udi úr, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék sok sikert kívánni a magyar elnökségnek. A Visegrádi eh, Szövetség eh, tagjaként eh, önök szorosan kapcsolódnak Lengyelországhoz és Csehországhoz, az önöket megelőző és önöket követő trió egy-egy tagjához. Energiaügyben megosztott az Európai Parlament, a Carbon Inclusion mechanizmus ügyében mi az önök álláspontja erre vonatkozóan. Nyitrai úrhoz fordulok következő kérdésemmel. Olyan plegykákat hallottunk, miszerint az Európai Bizottság inkább az optikai kábelek mellett, és nem a műholdas technológia mellett kardoskodik. Mi az önök álláspontja ez ügyben? Eh, minister eh, Köszönöm szépen. Miniszter úr, én is eh, Felegi miniszter úrtól szeretném kérdezni azt, hogy a Cancuni találkozónak a nyomon követő intézkedéseivel kapcsolatban milyen tervei vannak? Vagy vannak-e? Nagyon fontos lesz némi, tudnélik a kiotói program folytatása szempontjából ez jelenleg ez még hiányzik, tehát nincs folytatása. Az első hat hónap alatt mit kívánnak tenni ebben az évben annak érdekében, hogy a klímatalálkozó sikeres legyen? Tehát a terveit kérdezem. És Nyitrai államtitkár úrtól a következőt kérdezem. Késze arra, hogy kiálljon azért, hogy a spektrum egy részét arra lehessen használni, hogy szabad, független, nem kereskedelmi célú kommunikációs eszközöket támogassanak Európában. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Télécommunications. Köszönöm. Köszönöm, elnök Csinálj. Euh, az önök elnökségi programja nagyon függ attól az egyességtől, amit majd a tanácsban fog kialakulni. A telekommunikációs csomaggal kapcsolatban most már két országcsoport van, vannak olyan országok, akik nagyon messze menő lépéseket tettek a liberalizálás területén, optimális spektrumfelhasználást alakítottak ki, még más országok kicsikét lemaradott mutattak, és protekcionista intézkedéseket mutatnak, és nem kezdeményezik a közös stratégiát, hogyan fogják tudni a különbségeket a két országcsoport között áthidalni. Másodszorban pedig van egy vita, amivel kapcsolatban az álláspontjukat várnám, nevezetesen a különböző résztvevők, a felhasználók, az üzemeltetők eh, közötti vita, hogyan használjuk föl a spektrumot, mi erről az álláspontjuk. Äh, <laughs> Azt kérem a miniszter uraktól, hogyha lehet, tudom, hogy nehéz, de mégis röviden válaszoljanak. Fellegi úr először. Talán sikerül röviden néhány választ adni. Köszönöm szépen. Elnök úr felajánlott két percet a válaszadásra. Az előbb itt a háttérben én legalább hármat kértem tőle teljessége lehetetlen megválaszolni a kérdéseket. Hadd ígérjem meg azt, próbálok belekapni néhány dologba, néhány dolgot elmondanék összefüggésében, eh, és ezen túlmenően ígérem, hogy egyrészt, hogy eh, írásban válaszolunk a csekre, másrészt pedig, hogy bármikor, amikor a önök úgy látják jónak, hogy eh, érdemes egy párbeszédet tartanunk, akkor nagyon szívesen államtitkár kollégámmal együtt eljövünk, és és rendelkezésükre állunk, talán hosszabb időben meg tudjuk oldani, mint a mai alkalommal. Összefoglalóan, és így engedjék meg, hogy nem tételesen kérdésről kérdésre menjek, hanem próbáljak csoportokat képezni. Valóban a azt gondolom, hogy szeretném aláhúzni, hogy a magyar elnökségnek kiemelt prioritása az energiapolitika önmagában is és a klímapolitikával összekapcsolódóan. Határozott elképzelésünk az, hogy konkrét e, következtetésekig, jogszabályokig el tudjunk jutni a magyar elnökség ideje alatt. E, fontosnak tartjuk, hogy, e, hogy a klímapolitikával összefüggésben a magyar elnökség alatt, amelynek során több magas szintű szakértői megbeszélés lesz az évvégi dél-afrikai klímacsúcs előkészítésére, az Európai Uniónak muszáj Eh, hangsúlyozottan muszáj közös álláspontot kialakítani, különben nem lesz képes megfelelő erővel föllépni a dél-afrikai eh, klímacsúcson. Ennek az egyik kritikus eleme az, amire a kérdezők rá is mutattak, hogy eh, ugyan a, a Cancuni csúcson nagyon messzire jutottunk. Én optimistább vagyok, mint az egyik kérdező volt. Szerintem a Cancuni csúcs sikeres volt nagyon sok szempontból. Egy, egy dologban viszont nem hozott eredményt, ez a kiotói jegyzőkönyv folytatásának a kérdése. Ez az egyik nagy csomag, amiben eredményre kell jutnunk ahhoz, hogy valódi energia és klíma megállapodást tudjunk elérni. A másik pedig, hogy globálisan kötelező érvényű előírásokat tudjunk megfogalmazni klímaterületen, beleértve az Európai Unión kívüli államokat is, különösképpen a feltörekvő nagy gazdaságokat, amelyek egyébként is jelentős mennyiségű kibocsátásért eh, felelősek. Való igaz, hogy eh, nem csak az Európai Parlamentben vannak megosztottságok, természetesen a tagállamok között is, hogyha ráfordulunk a 20-30 százalék kérdésére, illetve a kötelezővé, tegyük-e kötelezővé a különböző mutatókat, előírásokat, akkor azt látjuk, hogy, a, hogy miközben a széndiokszid kibocsátás területén úgy tűnik, hogy a tagállamok eh, között erősebb eh, eh, konszenzus hajlam van, például az energiahatékonyság területén a mutatók növelés kötelezővé tételére vonatkozóan ez kevésbé mondható el. A magyar elnökségnek nyilván az a feladata, hogy hogy azokat a vitákat elősegítse, amelyek eredményre tudnak vezetni eh, lehetőleg még a mi elnökségünk alatt, vagy olyan állapotban tudjuk átadni az ügyeket a, a minket követő lengyel elnökségnek, hogy minél hamarabb, talán még idén eh, konkrét eredményeket lehessen elérni. Nagyon fontosnak gondoljuk egyetértve a bizottsággal és egyetértve az, azzal a dokumentummal, ami előzetesen készül a február 4-i eh, Európa Tanácsi csúcsértekezletnek a, a dokumentuma, hogy egységes európai energiapolitikára van szükség, ez vonatkozik a beszerzési forrásokra, természetesen ugyanakkor az integrált piac, az integrált piachoz kapcsolódó elemek, úgyis, mint infrastruktúrafejlesztés, a szabályozás és a szabályozás harmonizáció, az engedélyezési eljárások biztosítása, a nagykereskedelmi piac átláthatósága, eh, a megfelelő szabályozói környezet kialakítása uniós szinten, ezek nélkül a közös politika nem lesz elérhető, csak bizonyos eh, nyomelemeiben. Ennek természetesen része az, hogy eh, az Európai Uniónak, az európai tagállamoknak jelentős beszerzési forrás és infrastruktúra diversifikációra van szüksége. Enélkül az energiafüggőségünket, illetve a tagállamok energiafüggőségét eh, nem lehet, eh, nem lehet kezelni. Ennek eh, fényében azok, a, azok az irányok, amelyekről jelen pillanatban aktívan szó van a Nabucco, a Nabucco Plus, a déli folyosó, az észak-déli folyosó, ezek mind meghatározó elemei annak az infrastruktúra fejlesztésnek és irányoknak, amelyek nélkül a, sem a közös politika nem érhető el, sem pedig, a, sem pedig a, az energiabiztonság e, e, magasabb szinten e, nem garantálható. Valóban nem ejtettem szót a rádióaktív hulladék ügyében, hiszen ez meglehetősen későn érkezett a magyar elnökségi felkészülés folyamatában az ezzel kapcsolatos dokumentáció. Én úgy gondolom, hogyha az Európa Parlament még időben elfogadja a jelentést, akkor a magyar elnökség alatt le lehet zárni ezt a kérdést. Tehát én nagyon bízom benne, hogy amennyiben erre az idő elegendő lesz, akkor ez a hat hónapba bele fog férni, de mindenképpen szeretnénk Eh, ha, ha ez nem is sikerül, olyan mértékben előre vinni a folyamatot, hogy a lengyel elnökség alatt ezt, ezt meg, tudjuk, eh, meg tudjuk tenni. Eh, bizonyos szempontból egyetértek a, a, a kérdezővel, hozzászólóval a, abban a vonatkozásban, hogy ez a nyugat-kelet-közép európai felsorolás, ez, ez, ez milyen tekint, mondjuk az energiapolitika területén mennyire kezelhető felsorolás. Ezzel együtt az viszont fontos, hogy Lengyelország tudomásom szerint a v tartozik jelentős mértékben. Én most tegnap pont Pozsonyban volt egy V4-es csúcsértekezlet, ahol a lengyel kolléga is ott volt, és pont az energia, közös energiapolitikáról és infrastruktúráról volt szó, és nagyon komoly pozitív eredményeket, pozitív eredményeket értünk el. A, a kutatás, fejlesztés, innováció, az energiapolitikának hosszabb távon stratégiai értelemben abszolút központi eleme kell, hogy legyen, hiszen a szükséges technológiai és energiahatékonysági eredményeket nem fogjuk tudni elérni enélkül. Nem is véletlen talán, hogy az energia szektorral foglalkozó Európai Tanácsülésnek a másik témája az innováció lesz, és a kettőnek az összekötése az a legmagasabb szinten is megjelenik, ami előre mutat abban a vonatkozásban, hogy mi az elnökség alatt milyen irányba szeretnénk vinni. Én itt most megállok, hogy nyitai kollégámnak is jusson idő. Köszönöm szépen a kérdéseket, válaszolunk, és bármikor jövök, ha hívnak. Köszönöm. Mutatott nekem egy számot, és ez a szám az ez volt, ezért engedjék meg nekem, hogy a legfontosabb pontokra reagáljak a kérdéseik közül. Mindegyik kérdés, amit kaptam, az nagyon izgalmas és nagyon szakszerű volt. Először is Mészáros úr kérdésére reagálva. Azt gondolom, hogy amit ön föltett, ez egy stratégiai kérdés. A Galileo programban én úgy gondolom, hogy egyetértés van az általánosságok eh, tekintetében. Hogyha Amerikának van egy GPS rendszere, Kínának egy kompassz rendszere, akkor Európának is eh, eh, szüksége van egy ilyen típusú rendszerre. A tanács tisztában van azzal, hogy itt többletforrásokra van természetesen szükség ahhoz, hogy ezt a programot be tudjuk fejezni, működőképes legyen és versenyképes legyen, azonban ezeknek a forrásoknak következő pénzügyi periódusban, tehát 2014-től kell majd rendelkezésre állniuk. 2013-ig nem kell tehát plusz pénz a, a programhoz. Amit Pilar del Castillo képviselőasszony kérdezett, ugye erről a témakörről mi már Budapesten beszélgettünk egy jót. A, a, az RSPP programot, azt dossziét le tudjuk-e zárni a magyar elnökség alatt. Én optimista vagyok, természetesen, mint mindig, de azért azt látni kell, hogy egy nagyon komoly és nagyon nehéz kérdésről van szó, amiben ugye a bizottságnak, parlamentnek, tanácsnak egyet kell érteni. Munkacsoportaink heti rendszerességgel üléseznek, magam is elég sok bilaterális találkozót szervezek ebben a témakörben. Ami a digitális közgyűlést illeti, mivel ez a magyar elnökség alatt kerül megrendezésre, és ez lesz az első digitális közgyűlés, amelynek az a célja és feladata, hogy monitoringozza a digitális menetrend végrehajtását, ezért egy kiemelten fontos dologról van szó. Én mindenképpen részt veszek a közgyűlésen, úgyhogy ott találkozni fogunk képviselő asszonyjal. Katrin Trautmann kérdése, ugye mi is többször szót váltottunk már erről a, a témakörről. Itt azt tudom elmondani, hogy a berekkel folyamatosan egyeztetünk ebben a kérdéskörben, nyomon követjük a távközlési csomagnak az implementációját, és a hát természetesen egyetértünk e, ezzel az irányjal. Ezen a ponton emelném még ki a Digital Single Market kérdéskörét is, mely szerint ugye a belső piac onlineosítását meg kívánjuk valósítani. Ami technológiákkal kapcsolatos kérdéskör volt, arra én azt tudom mondani, hogy nincs ilyenről tudomásunk, és alapvetően a technológia semlegességet képviseljük, a technológia semlegességet tartsuk, tartjuk fontosnak, mint, mint tanácsi álláspont. Köszönöm szépen a kérdéseiket és a figyelmüket. Természetesen én is osztom Fellegi miniszter úr álláspontját, mely szerint a bizottsági ülésen kívül is bárki kérdést kíván föltenni nekem, akkor ezt meg tudja tenni akár telefonon keresztül, akár e-mailben, és akkor válaszolni fogunk ezekre a kérdésekre. Ahogy említettem, aktív párbeszédre törekszem az elnökség alatt az Európai Parlamenttel, az Európai, Európai Parlamenti képviselőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszter urak látogatását. Egy újabb hozzájárulás volt ez a közös dialógus Bizottsághoz. Kollégáknak volt már egy alkalma Magyarországon járni, és akkor beszélni kormányzati képviselőkkel. Köszönöm szépen tehát megjelenésüket, és köszönöm az együttműködést, úgyhogy rá kell lépnünk a gázra a jövőben. Also, wir machen weiter. Folytatjuk tehát a munkát. Fegyelmezetten kell, hogy folytassuk a munkát. Öttinger biztos már körünkben van, úgyhogy most már csak a lovak közé kell csapnunk. Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, figyeljünk! Figyeljünk nehogy a napirendi pontok cseréjével időt veszítsünk. Engedjék át a biztos urat. Herzlich willkommen, Herr Kommissar Oettinger, zum Wiederholen. Oettinger biztos úr, újra üdvözlöm Önt nálunk az energiakérdéssel foglalkozó tanácsülés előkészítésének alkalmából. Nem is akarok hosszú bevezetőt tartani, hanem megadom a megbeszélés elején Öttinger úrnak. Sajnos hamar 45-kor folytatnunk kell másik témával. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők. Tulajdonképpen Fellegi miniszter úr által elmondottakat folytathatom. Fellegi úrral az együttműködés tavaly októberre óta nagyon ö, konkrét, érdemi. A magyar elnökség az energiapolitikával kapcsolatban nyilvánvalóan tudja, hogy európai felfogásokat kell, hogy biztosítson. Ez az elvárásunk, és, biztosít, és gondoljunk, gondolunk arra is, hogy tovább viszi az eddigi kezdeményezéseket. Az európai energiapolitika az önök felelőssége, az energiatanács felelőssége az erre a területre vonatkozó jogalkotás, de az, hogy a célokat támogassuk, az nagyon fontos. Múlt év nyarának vége óta a munkacsoportokban és Rompoy elnök úr kabinettjében valamint a bizottságban már az előkészítő lépéseket megtettük. Barozó elnök úrral egyeztettünk, két bizottsági ülésen voltunk, és a következő pénteken már nem aktuális kérdésekről, és nem az euróról, meg költségvetési kérdésekről fogunk beszélni, hanem az energiapolitikáról. Ez lesz a napirendünk első pontja két és fél órás megbeszélés tárgya. Köszönöm Önöknek a sok kétoldalú tárgyalásokat, beszélgetéseket, amit az elmúlt hetekben folytattunk. Címszavakat mondok, hiszen tudják, miről van szó. Az első, energiahatékonyság. Március másodikán a bizottságban javaslatunkra egy energiahatékonysági akciótervet akarunk az Európai Parlamenttel való tanácskozásokat követően benyújtani. Nyilvánvalóan szükség van még arra, hogy, az Európa, hogy majd ezt még átnézzük, de az Európai Tanácsban nyomást szeretnénk gyakorolni a tagállamok érdekében, hogy a nemzeti intézkedéseket is elfogadják. A második dolog, józan félidős jelentést akarunk a belső piacról. 12 éve európai jog az elektromos energia és gáz belső piaca, de a valóságban még nem áll tényleg a fogyasztók és a piaci résztvevők érdekében. Nincs megvalósítva. Technikai, jogi, felügyeleti jogi feladatokat kell még megoldani, és éppen ezért azt szeretnénk, hogyha most a belső piac megvalósításánál a harmadik belső piaci csomaggal felgyorsítanánk. Belátható azonban, hogy ez a harmadik csomag nem mind, messze nem minden tagállamban került kielégítően átültetésre. Egy következő súlypont az infrastruktúra. Az tehát, hogy mire van szükség akkor, amikor közös tervezésre gondolunk, forrásokra, kik a finanszírozók, és mi a helyzet a, a bíróságon való eljárások felgyorsításával. Jogállami alapelvek, helyi tulajdoni érdekek, vagy helyi alkotmányos érdekek sértése nélkül szeretnénk európai szinten ezeket összegyűjteni, áttekinteni. Az energia kérdésével is akarunk foglalkozni, és kiállni kvázi minden költségvetési határoz, döntés kapcsán az energia, az ITRE, az ITER és egyéb projektek kapcsán az Európai Tanácsban megfelelő támogatást kapni. A Smart Cities and Communities, tehát az okos városok és települések kérdésében szeretnénk néhány világító torony projekttel a munkát elindítani. Az infrastruktúra csomag kapcsán az első kérdés az az, hogy hogyan tudunk megfelelő hátszelet kapni. Először politikailag, aztán pénzügyileg, és aztán a közvélemény előtt. Annak érdekében, hogy energiapolitikánkat európaivá tegyék. Nos, ez a napi rendünk néhány szóban. Nagyon köszönöm, hogy ilyen pregnánsan összefoglalta, hiszen így lehetőséget kapnak a kollégák, hogy kérdéseket tegyenek fel. Most is azt kérem, hogy egy percre, ahogy az előbb korlátozzák magukat, így mindenki sorra kerül. Bácítis úr. Elnök úr, igen, tisztelt biztos úr, szeretnék én is köszönetet mondani munkájáért, azért is, amit a, korábban, amit a korábbiakban, a múltban a közös energiapiac létrehozásánál, egy gondolat kialakításáért tett. Nyilvánvalóan sok feladat áll még előttünk. Európának a, meg kell nyernie az energetikai biztonságot, az energiabiztonságot. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az elgondolások szintjén némi nyomást lehessen gyakorolni. Ön is hangsúlyozta, hogy az elszigetelt régiók problémája még mindig létező probléma. Meg kell határozni végre egy konkrét dátumot. Ar, addig, amíg ezeket az izolált régiókat is be lehet vonni a nyugat-európai infrastruktúrába és a politikai akaratot kell végre láthatóvá és érezhetővé tenni, hogy a nem mindig vonzó gazdasági projekteket is megfelelően végrehajtsák. Az Európai Unió csak így biztosíthat megfelelő finanszírozást. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, én is három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is a vízkeret irányelvet fogjuk, és a, az UVB-t megreformálni. Nem szabad, hogy az energiapolitikán eh, itt a rövidebbet húzza. A megújuló energiákra is figyelni kell, szerintem ez központi követelés. A második dolog, a társfinanszírozás az európai projekteknél csak azokra a projektekre szabad, hogy azoknak biztosítsuk, amelyek már megvalósításra készek. Tehát csak a megvalósításra kész engedélyezett projekteket lehet pályázni erre mm, nyomást kell gyakorolni, hogy ez így legyen. A harmadik dolog pedig a CO2 meg, kiváltással kapcsolatban nem lenne jó, hogyha ebből egy forrást hoznánk létre az Európai Unió számára, hogy például a CIP program, az intelligens energiák és az információs és kommunikációs technológia, vagy a, a keretkutatási programot finanszírozhassuk. Köszönöm, Polimáta asszony. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy ellátogatott ma délután közénk. Az egyik probléma, amivel Európában gyakran szembe kell néznünk, az nem más, mint a stratégiai uniós politikák közötti szinergia hiánya. Nagyon örültem annak, hogy ön utalt az Európai Tanács napi rendjére, illetve hogy az energiahatékonyságot prioritásként említette, és azt is megígérte, hogy konkrét intézkedésekkel kibővített cselekvési tervet nyújtanak be, melyet a tagállam szinten kell végrehajtani. A az energia belső piac kiteljesítéséről is beszélt, illetve a második és harmadik energiacsomagról is szót. Úgy vélem, hogy azt kell elérnünk, hogy mind tisztában legyünk a költségekkel, hiszen így lehet az energia hatékonyságot ehm, növelni, hiszen ha nincsenek tisztában mm, az emberek azzal, hogy mibe kerül nekik az energia pontosan, me, milyen, mik eh, a pontosan eh, mit, melyik energiatípusért eh, mit fizetnek, hogyha a tarifákat nem ismerik, ezek nem jelennek meg egyértelműen a számlákon, akkor hiába is várjuk az energiahatékonyság javulását. Eh, eh, um, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, mondja Pilar del Castillo. Az nyilvánvaló, biztos úr, hogy az európai gazdaság jelenlegi helyzetében roppan nehéz infrastruktúrális beruházásokat finanszírozni, a szükséges pénz elképesztő, hogy mennyi, mennyi pénzre lenne ehhez szükség. Elképesztő adatokat látunk. 400 milliárdot láttunk az intelligens hálózatokra, 200 milliárdot a tárolásra, 500 milliót pedig az új generációs erőművekre magukért beszélnek a számok, ezért újító jellegű pénzügyi eszközökre van szükség ahhoz, hogy ilyen nagy beruházások megfelelő támogatást kaphassanak, és több forrásból kell ezeket finanszírozni. A magántőke piaci beruházók például a mm, biztosítók vagy a nyugdíjalapok is bevonhatóak. A bizottságtól és a tanácstól azt hallottuk, hogy 2011. júniusában várható az Európai Bizottságtól azon számadatokra vonatkozó becslés, hogy mi a finanszírozási igénye ezeknek a terveknek. Az Európai Parlamentnek érdemes erről véleményt készítenie, vagy a bizottság és a tanács egymás közt ezt le kártyázza. 12 hozzászólónk van még, kérem tartsák magukat az első egy perces keretre, Madame Goss tetté a szó. Rövidre fogom, elnök úr, megígérhetem. Biztos úr, az energiahatékonyságra nagy hangsúlyt fektetünk, de nem lesz olyan könnyű elérni a célokat, mint ahogy azt gondoltuk, terveztük az állami és a magán eh, szektor együttműködése, a PPP lehet célra vezető. Talán a kötelező célok helyett inkább az infrastruktúrális beruházások ösztönzésével lehetne eh, előrelépést elérni. Óriási lehetőség rejlik például az energiahatékonyság javításában, de nem lehet ezeket csak és kizárólag közpénzekből megvalósítani. Ez tehát a kérdésem önhöz. Mi az ön szerepe az energiastratégia kidolgozásában? Kollégám Matthias. Matthias kolléga. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Comissário, por vir aqui mais uma vez. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk biztos úr, és a javaslatait ismertette. Szeretnék arra visszatérni, amiről a kolléga az előbb beszélt, illetőleg szeretnék hivatkozni egy olyan eszmecserére, ami már korábban volt, ez az energiahatékonyság kérdésével foglalkozott. Ez egy állandó prioritás a bizottságon belül, nyilván ezzel egyetértünk, hogy ez fontos, de azért itt van mégiscsak véleményem szerint egy ellentmondás a szándéknyilatkozatok között, és aztán a maximális célok elérése között. Azt mondta biztos úr, amivel egyébként egyetértek, hogy a magyar eh, elnökségnek eh, európai a magatartása, és ezt támogatni fogja majd a parlament is. Ezt megerősíthetem. Biztos úr, tudna esetleg ezzel kapcsolatban még többet tenni, eh, hogy abba az irányba hasson, hogy, hogy, hogy a tagállamok még többet tegyenek? Úgy tűnik, hogy önkéntesen nem tudnak el kellene kommunikálni a polgárok felé, hogy van ez a 20-20-as cél, erre ígéretet teszünk, de hát a 9%-ot sem fogjuk elérni, hogyha így mennek tovább a dolgok, csak úgy fog sikerülni a célok elérése, hogyha kötelezettségvállalások is kapcsolódnak hozzá, különben nem lesz semmi. Nem fogjuk tudni elérni a céljainkat, és nem fogjuk tudni a kibocsátásokat csökkenteni. Köszönöm szépen! Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Eh? Egy konkrét kérdésem lenne energiahatékonyság ügyben. Biztos úr, ön azt ígérte pár héttel ezelőtt nekünk, hogy az államfőke miniszterekkel tanácsi hm, következtetéseket fogadnak el a közbeszerzés ügyben. Amikor az új épületekre vonatkozó közbeszerzésekben eh, példamutatóan fognak eljárni a kormányzatok. Ez nevetséges. Pár hónappal ezelőtt eh, fogadtunk el egy olyan irányelvet, amelyek kötelezik a kormányokat, hogy energiahatékonyak legyenek az új épületekre vonatkozó elvárások közbeszerzésben. Ez egy teljesen üres vállalás, eh, hiszen azt vállalják a kormányzatok, hogy betartják az uniós jogszabályokat. Hol van itt a példamutatás, kérdem én? Pilar de Castillo gondolatát vinném tovább. Újító jellegű finanszírozási eszközökre van szükség ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokra megfelelő forrásokat találjunk. Spanyolország, Görögország, Portugália, Írország esetében van elkötelezettség, de válságban vannak, ezért nincs elég pénzük az a dokumentum, amelynek olvastam egy változatát, és következő hétfőn fogják kérni, a megújuló energiaforrások finanszírozására vonatkoznak. Hogy is mondjam, németül ezt vérszegének nevezném, igencsak gyengécske ez. Mit tesznek annak érdekében, hogy főként a kis és középálkozások tőkéhez jussanak? Harms kolléga. I'm not used to the new sorry. Elnézést, nem vagyok még hozzászokva az új termekhez. Uh, Nagyon meg voltam lepődve, biztos úr, hogy szólt arról, hogy a tanács az iterrel kapcsolatban is döntést fog hobzni. Uh, én elolvastam a végkövetkeztetéseket, és szeretném kérdezni, hogy uh, mely pont alatt készítették elő ezt a döntést, és szívesen tudnám, hogy mivel, mit fognak pontosan dönteni az iterrel kapcsolatban. Kollégik Glante. Glante kollégánk kap szót. Äh, Claude Turmshez és Castillo asszonyhoz szeretnék kapcsolódni. Az a kérdés, hogy mennyire kötelezőek ezek a célok. Hogyha megnézzük a helyi beruházásokat, és több ezer kilométer vezetékekről beszélünk, kérdés, ezek mennyire terhelhetőek, Beszéltem az Európai Befektetési Bankkal a költségekről, és ők szeretnének ebben részt venni, szeretnének beruházni. Jó lenne, ha látnak, hogy mi a tagállamok prioritási listája, ami a finanszírozási keretet illeti, és szeretnénk látni, hogy mennyi pénz van erre, egy áttekintést szeretnénk, mennyi tőke áll rendelkezésre a célokra, és egy másik kérdés, szó került az offshore létesítményekről volt egy vita, hogy egységes rendszerhasználati díjakat kellene bevezetni. Ez adott esetben jó befektetés lenne a nyugdíjalapok számára is. Angelika Nikla. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, egyetlen egy kérdésem van csak. Hátszelet szeretne február 4-én kapni a tagállamoktól. Ezt a több Európára is érti, ami a ökoárammal kapcsolatos rendszerbe táplási díjakat illeti? Én Szavilla. Szavilla kollégánk. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, köszönöm, hogy időt szakított ránk ma délután. Szeretnék gratulálni ahhoz a kell a munkához, amit végez. Nem csak üres, dicsérő szavak ezek. Én a magánszektorban, az energiaágazatban dolgoztam hosszú éveken keresztül, és azt hiszem, hogy valóban fel tudom mérni, hogy mennyire jó munkát végez Ötinger biztos úr. De lenne egy-két kérdése. Az egyik fő kérdés az energiahatékonyság ügyében a szolgáltató kérdése. Ez roppant fontos az ellátás biztonsága tekintetében. Oroszország lesz az egyik első számú beszállítónk, eh, felül kell esetleg vizsgálni Oroszországgal fenntartott kapcsolatainkat. Hogyan vélekedik ön erről a kérdéskörről? Eléggé egyoldalú a kapcsolatunk Oroszországgal, mert ők a fő beszállítónk, de más típusú kapcsolatokat építünk el ki Oroszországgal annak érdekében, hogy ne legyen ilyen egyoldalú az EU-Oroszország kapcsolatrendszer, hogy az Európa és az orosz gazdaság kapcsolatai kiegyenlítettebbek legyenek. Áttérnék egy másik kérdésre, a a gáz kitermeléssel kapcsolatban nagyon új kitermelési technikák vannak. Ez ügyben mit gondol? Köszönöm. Eh, elnök úr, biztos úr, mondja Kolászka Babinska asszony, köszönöm biztos úr, hogy ellátogatott hozzánk ma délután. Azt szeretném öntől megtudni, hogy miként gondolkodik eh, ön arról, hogy 20-ról 30%-ra emelnénk a széndiokszid kibocsátás csökkentési célt folyik erről a vita. Különböző vélemények hangzanak el egyik és másik oldalon. Az emissziókereskedelmi rendszer harmadik fázisáról jövő héten fogunk beszélni. E vita keretében talán érdemes lenne a benchmarking elvről is szólni egy pár szót. Egy olyan egyetemes, olyan általános, egységes eh, benchmark rendszerről, amely eh, egész Európában használatos lenne. A második kérdésem az infrastruktúra csomagra vonatkozik. Jelentésünkben támogattuk azt az új kritériumot, amelyet az új projektekre dolgoznánk ki. Új kritériumok és új projektek kerülnek majd kidolgozásra. Ez azonban azt jelenteni, hogy a beruházások listájáról e, néhány elemet törölni kell, hiszen néhány beruházás nem fog majd megfelelni ezeknek az új kritériumoknak. Kérdésem a Nord Stream, az észak áramlat e, projekt e, megfelele a kritériumoknak? Szerintem nem. A régi energia hálózat modernizálása elkerülhetetlen, hiszen a régit és az újat nem lehet kompatibilissá tenni. Köszönöm. Wagner kollega. Susa Wagner kollega. Presidente, para preguntar al señor comisario, señor Ettinger. Elnök úr, Öttinger biztosnak szeretnék egy kérdést föltenni. Egy olyan kérdést, amit már mások föltettek. Tudna valamit eh, pontosabban mondani arról, hogy milyen modell áll az energiahatékonysággal kapcsolatos közlemény mellett, különösen ami a projektek finanszírozását illeti, tehát ezzel kapcsolatban várnám részletes válaszát. Több tisztánlátást szeretnénk. Redi Angelis. Redi Angelis kapszott. Grazie, Presidente. Io ringrazio il... Köszönöm szépen. Elnök úr, köszöntöm Önt, biztos úr hogy újra ellátogatott hozzánk, és lehetőséget ad, hogy az energiapolitikáról cseréljünk eszmét. Ez az egyike a legfontosabb kihívásoknak itt Európában. Az energia, energetikai belső piac megteretése különösen, ami a nemzeti piacoknak a legyőzését illeti, hiszen ott bizonyos vállalkozásoknak adott esetben monopólium helyzetük van, tehát erősíteni kell a versenyhelyzetet a egységes piacon, és többet kell befektetni a megújuló energiaforrásokba, illetőleg eh, a átláthatóságot kell növelni a fogyasztók érdekében. A nagyobb szinergia és az áraknál a nagyobb átláthatóság védi majd a fogyasztókat és a vállalkozásokat is. Most akkor eh, áttérnék a két kérdésemre. Az első eh, kérdésem a harmadik csomagra vonatkozik. Az Európai Unió hogy engedheti meg magának azt, hogy a liberalizálás alapján mégiscsak megerősödtek a nemzeti szabályozó hatóságok, és ott árakat határoznak meg, és mi a helyzet a megújuló energiaforrások, hogy lehet ezeket használni az energia függőség csökkentésére, és a 20-20-as célok elérése érdekében hogy szeretné ezeket a technológiákat finanszírozni, hogy ezeket a célokat el fogjuk tudni érni. Köszönöm. Zerame kolléga kap szót. Muchas gracias, presidente. Eh, ciertamente... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ez egy fontos tanácsi ülés lesz. Éppen ezért köszönjük önnek, hogy eljött hozzánk, és bemutatja a legfontosabb pontokat már a tanácsi ülés előtt, hogy aztán erről mi is eszmét cserélhessünk. Két kérdésem lenne önhöz. Az első kérdésnek a kutatáshoz, innovációhoz van köze. A legtöbb kérdés, eh, amit önnek itt föltettek a kollégák, szükségessé teszi azt, eh, hogy beszéljünk a kutatásról és nyilván szükség van az innovatív technológiák alkalmazására. Ön azt mondta, hogy erről szó kerül majd ezen a tanácsi ülésen is. Megvannak már a nagy iránymutatások, megvan a nyolcadik kutatási keretprogram, itt a parlamentben néhány hónap múlva erről majd vitatkozni fogunk. Ezzel kapcsolatban tudnak közelebbit mondani? Aztán szívesen tudnám, hogy mik a prioritások a befektetések, beruházások területén, hogyan koordinálják ezeket, Kantán biztos asszonynal együttműködve. És tudnia kell azt is, biztos úr, hogy én azt gondolom, hogy szükségünk van egységes energetikai piacra, ez támogatja a versenyt, de érdekelne, hogy ez milyen infrastruktúrával valósulhat meg. És szívesen venném, hogyha ezzel kapcsolatban még további részleteket is elárulna. Meg hát el tudja esetleg mit, milyen elképzelése vannak a tanácsi ülés után? And it's good to see you here, Commissioner. Köszönöm, elnök úr. Jó, hogy itt van közöttünk, biztos úr. Szeretné felgyorsítani a belső piac csomag végrehajtását. Ez jelent, ez azt jelenti, hogy újabb jogszabályokat kívánnak elfogadni, vagy esetleg azon tagállamok kell, akik nem hagyják ezt végre teljes mértékben, jogsértési eljárásokat kívánnak indítani. Kérdésem az, hogy a beruházás eh, sok, az infrastruktúrás beruházások előtti akadályok közül eh, a finanszírozás nagyobb probléma, vagy inkább az engedélyeztetés. Végezetül az energetikai kutatásokról folyó tárgyalások során nehéz a tanácsban a tagállamok eh, támogatását megnyerni, és az ITER további támogatása terén mennyire nehéz a helyzet. Az Európai Energia Fórum a közeljövőben önt újra szívesen vendégül látja. For Cavallio. Cavallio asszony. Thank you, uh, Sharon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is. Legutóbb Obama elnök beszédében az energiáról beszélt egyebek között, központi jelentőséget adott ennek, és azt mondta, hogy a, az az ország, amely tiszta energiagazdaságot folytat, a globális energiapiac vezetővéjé válik. Ennek tükrében február 4-én a tanácsülés nagyon fontos lesz. Szeretném azt kérdezni, hogy véleménye szerint a tanácsülés következtetéseit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 Ön eddig is rendkívül aktív volt a Nabukoternél és Dél-Európa, a dél-európai egyéb a, dél, a keleti tenger, északi tenger hajózhatósága azonban veszélyeztetve van, különösen akkor, hogyha már nem lesz arra lehetőség, hogy déli kikötőkbe is eljussanak onnan. Hogy akarják megoldani ezt a problémát? Tárgyalásokra lesz szükség e kérdésben, és mi a megoldási javaslat? Ez egy rendkívül érzékeny kérdés. A második megjegyzésem. Elhangzott már egy olyan javaslat, mely szerint a biomassa arányát az energia mixben 100%-kal növelni kell. Erről mi a véleménye? Megpróbálunk eszközöket találni, pénzt felszabadítani, adott esetben új erdők telepítésére is. A biomassa arány adott esetben túl növekedhet a szükségesnél, és Hálás lennék, ha a biztos úr megpróbálna legalább némileg megválaszolni a rengeteg kérdést. Nyilvánvalóan nem könnyű, de azért kérem, próbálja meg. Der Europäische Rat kann viele Fragen. Nos, az Európai Tanács sok kérdés nem tárgyalhat részleteiben. Két és fél óra erre egyszerűen nem elég. és nyilvánvalóan a részletek a szakminiszterek és a szakemberek asztalára tartoznak, nem a miniszterelnökök altára. Tehát vannak iránymutatások, vannak kérdések, amelyeket föltettek, de nyilvánvaló, hogy különböző közleményekben, javaslatokban fognak csak bizonyos kérdések az év folyamán feltűnni. Nyilván valóan a klímavédelem fontos a további energiapolitika számára. Ez az egy üzenet érkezhet a tanácstól. Ami a bioenergiaforrásokat illeti, ez nincsen napi renden. De hogyha a céljainkat eh, tovább precízi, precízen kidolgozzuk, például 2050-re vonatkozóan, akkor automatikusan minden szektorra, a szállításra, közlekedésre, az energiára, a mezőgazdaságra, az iparra nézve meg lesz majd a kérdés, hogy melyek, mely, mi ezeknek a részaránya, és hogy mi, mi lesz aztán a biomaszának, illetve a bioüzemanyagnak például a részaránya az energiamixben. mixben ezzel kapcsolatban jók már a tapasztalataim, de vannak kérdéseim és problémáim is. Ezek valószínűleg megjelennek a végkövetkeztetésben. Mi a helyzet a fenntarthatósággal például, aztán mi a helyzet a agrártermékekkel, élelmiszerekkel, a táj átrendeződésével, például Algajban átalakul a táj, és hirtelen sárga az egész látóhatár, tehát ez nyilván befolyásolja a turizmust is, a pihenő turizmust, ami a Nord Stream kérdését illeti. Az a benyomásunk, hogy minden környezeti követelményt és építési követelményt betartanak, Nyilván az állatvilág, a környezetvédelem, természetvédelem, a halászat követelményeit, és a tervezési lépésekben ezeket a kérdéseket átfogóan megvizsgálták. Az a benyomásunk, hogy hogy valamennyi érdeket tehát figyelembe veszik, és e szerint zajlik tovább a folyamat a Nord Stream nem kap európai projektfinanszírozást, nincs, nem is áll a jelentős európai projektek között, de azt látjuk, hogy Lettország, Litvánia, Észtország, mint részpiacok, illetve Lengyelország érdekeltek ebben. Tehát gyakorlatilag ezáltal létrejöhet egy nyugat-keleti irányú gázáramlás, ez nem Németország, hanem az egész európai piac számára fog gázt szállítani. Nem a forrást illetően, hanem a útvonalat illetően hozzájárul a diversifikációhoz, és ezáltal az ellátás biztonságához. Ami a déli folyosót illeti, és az energia terén folytatott külpolitikát az Arajbajdzsánban és Türkmenisztában tett látogatásai Barózó úrnak. Ezeket egy évig készítettük elő, és ezek egy dolgot biztosan bizonyítottak. Az, aki ott a politikát csinálja, az egy, egy tervet és egy aláírást akar. Mohamedov úr, vagy Karimov, egyet nem Karimov úrról van szó, itt ugye vannak fenntartások. Tehát, hogyha Alievnek és Barózónak megvan az aláírása, 20 millió köbméteres szállítás, 30 évre garantálva ez fog történni, azonban nincsenek vezetékek. Hogyha nincsenek vezetékek, nem tudjuk eladni a gázt, akkor nyilvánvalóan korlátozottak lehetnek az eredmények is. Tehát itt egy komplex helyzet van, van a piacgazdaság, vannak a tagállamok, energiavállalkozások, finanszírozási kérdések, finanszírozók. Nagyon sok feladat van, amit még meg kell oldanunk, de remélem, hogy ez sikerülni fog. Sőt, bízom benne, hogy a déli áramlatnak, a külföldsnek a kérdése nem 10, hanem 30 és 45 milliárd köbmétert is tud számítani, és ezáltal 7-8%-át az európai szükségletnek fedezni fogja majd. Ez egy új útvonal lesz, és egy új beszerzési forrás is, és ezáltal kétszeresen járul hozzá a diversifikációhoz és az ellátás biztonságához. Nem Nabokóról, hanem a Nabokó pluszról beszélek egyébként, ugyanis ezzel a mennyiséggel nem csak a Grúzia, Törökország határ és Bécs között jöhet létre az összekötetés, hanem akár Bakuig is eltarthat a Kaszpi-tengeren keresztül a türkmenisztáni forrásokig is. Tehát a Kaszpi-tengeren keresztül. Ugye ott nyilván nincsenek hajógyárak, tehát itt a behajózás az lehetetlen lenne. Éppen ezért éppen ezért azt gondolom, hogy ez lesz a jó megoldás. Irak, Bagdad talán tárgyalóképessé válik, és tesz egy másik ajánlatot is, esetleg bele akar lépni ebbe a szállítási feladatba, és akkor az is lehet, hogy nem Nabucco IDG ITAP lesz a kérdés, hanem ezek együttesen is kihasználhatóak. Ugyanis az egyik vezeték a Török, Törökországon megy, 6-8 milliárd köbméter szállt a török piacra, aztán mondjuk elágazik Olaszország felé, és a nagy dél-olasz piac összekötetésbe kerül a Bécsivel, a Magyarországgal, Romániával és akár Bulgáriával is. Következő csütörtökön Barozó úr a ajánlásomra meghívta a visegrádi országokat, hogyha ugyanis Nabucco jön, akkor ez egy nagyon nagy előny lesz, hogy meglegyen összekötetés dél és észak között is, tehát a Nabucco gáza az eljusson a balti országokba és Lengyelországba is. Horvátország és a Nyugat-Balkán is elérhető lesz. Tehát ez egy európai szintű megoldás lenne, egy igazi win-win helyzet. Hallottam Obama beszédét, nagy tisztelettel szólnék róla, azonban ennek két kifogásom is. Egyrészt eh, nem tudom miért kell, hogy ez foglalkoztasson minket, és a beszéd nyilván a kongresszus számára volt fontos, ugyanis ott volt szó a környezetbarát energiáról, ott sokkal kevesebbet akar tenni a kongresszus, mint eddig. A választások után nyilván a többségnek döntenie kell ebben. Jó tapasztalatunk voltak ezzel a tervvel, és hogyha ez szerepet játszik, akkor az energiát és az innovációt fogjuk a napi rendre fogjuk tenni. a következő kutatási programot megkapjuk, és ebben én leszek felelős az energiakutatási területért. Hajlandó lesz, és Barozó úr is hajlandó lesz az energiakutatás kérdését a bizottság költségvetési javaslatában nagyobb pénzügyi forrásokkal ellátni. Ezért harcolunk, nem csak tehát nem arról van szó, az ITER-hez van szükség az összes kutatási pénzeszközre, hanem nyilvánvalóan a kis és nagy projektekre is szükség van elegendő pénzeszközre, függet, ettől független az a fára, hogy aztán hogyan döntünk a finanszírozásról. Tehát ennek a eldöntése ugye a tanács és a parlament dolga. Remélem, hogy tavasszal valamikor ez a kérdés már rendeződni. Nézzük meg az ITERT. Vángánggal Pekingben, vagy akár a Washingtonban folytatott megállapodások mindig az a kérdésre vezetek, hogy most itt támogatjuk-e vagy sem, tárgyalóképesek vagyunk-e. A projektben résztvevők, a bizottság és Franciaország, akik az élen állnak, azok szeretnék tudni, hogy tele van-e a tank, és hihetőek-e a jövőbeni kutatási programokkal kapcsolatos terveink, hiszen az ITER több, mint egy energiaprojekt, egy olyan projekt, amely megmutatja, vagy meg kell, hogy mutassa, hogy az Európai Unió mennyire tud részt venni a globális kutatási programokban, és mennyire vagyunk cselévő képesek. Wir reden nicht nur Sachen im Augenblick. Und den Thema... Ezekről tárgyaljunk, és a többség, mint itt, demokratikusan kell, hogy kialakuljon, ami, ki is, ami mellett ki is tudunk állapodni. Én is szűzen születtem, tehát nagyon fontos, hogy megfelelő tápot kapjunk. Két folyosón kell, tehát ha két úton kell haladnunk, annak érdekében, hogy demokratikus legyen a döntés. Az infrastruktúra prioritásait a második lépésben nyáron fogjuk beterjeszteni. Európának megvan a maga menetrendje, a közlemény, meghallgatás, részvétel, értékelés, és akkor a következő lépés, csak ez lesz tavasszal nyáron. A meggyorsított engedélyezési eljárás, finanszírozási javaslatok és a tagállamok. És akkor nagyon szívesen jövök vissza majd önökhöz újra tárgyalni. Joggal említették az innovatív finanszírozási javaslatokat. De azért ne legyünk illúzió, ne rengassuk magunkat illúziókban, nincsen pénzgép valahonnan, a forrásokat biztosítani kell. A tagállami költségvetésekből, de lehet, hogy ez olyan innovatív ami talán nem is megvalósítható. Az EIB segíthet, de ő nem karitatív szervezet. A tagállamoknak meg kell mondani, hogy akik ugye a tulajdonosai az EIB-nek, hogy meddig mehet az EIB, az EBB. Úgy gondolom, hogy a strukturális projektemben azonban a bank partnerünk lesz. A bizottság javaslatot terjeszt elő, de a Strasbourgban a reakció hát nem volt erre annyira jó. Általában véve tehát a saját eszközökkel kapcsolatos pénzt meg kell tárgyaljuk. Azt, hogy hogyan lehet a folyó kiadásaink és feladataink mellett az infrastruktúrális kiadásokat is biztosítani. De úgy tűnik, hogy azért az energia mégiscsak jó helyen van ebben a sorban. A közlekedés mellett talán, vagy előtte is akár, az, az ICT előtt áll, de ez a három legnagyobb infrastruktúra terület, amelyért állami és privát tőkét is szeretnék találni, de részt kell természetesen venni. Nem ingyen, de részt kell venni mindenkinek. Arra kell majd figyelni, hogy ne legyen drágább az új megoldás. Előfordulhat az, hogy egy biztosítási alap adott esetben a részvételért cserébe magasabb kamatot kér, mint hogyha az államok kérnének hitelt. Meg kell vizsgálni tehát. Kérdés továbbá az is, hogy mi legyen a magánfinanszírozású, és mi legyen állami finanszírozású a villamosenergiánál és gáznál egyaránt. Biztos az, hogy a hálózat tulajdonosoknak kell a ráfordításokat biztosítani a beruházáshoz, és ezt a fogyasztóknak kell megfizetni. A fogyasztó mindenképpen fizet, akár az, a villany vagy a gáz használójaként. Nem ismerek egyetlen egy adófizetőt sem, aki ne használna áramot, és nagyon kevés olyan áramfogyasztó van, aki ne fizetne adót. De az infrastruktúránál nagyon sok vonzó lehetőség, vonal, irány van. Mondjuk Borgumból Kölnbe, vagy Bariból Milánóba, vagy a Rajnától Lyonba. Ezek nagyon vonzó irányok, de vannak olyan vonalak is, amelyek kevésbé vonzóak. Például a postaszolgálat északon, a szigeteken a posta mindig csomagokban dolgozik, de, de hogyha az északi szigetekre kell vinnie, akkor az ez, ez számtanilag veszteség. De mégis a szolidaritás nem csak az államok között, hanem az állampolgárok között is megköveteli, hogy ezt is elvégezzék. Éppen ezért én a társfinanszírozási program folytatása mellett állok ki. A konjunktúra, a konjunktúra programok három évente mintegy 800 millió eurót jelentenek, a kereszt kapcsolatok és a társfinanszírozás kapcsán. Nagyon fontos az is, hogy 5-10 év legyen nagyjából az, hogy néhány döntő projektnél megfelelő részpiacok indikátoraként ezeket bizonyítsuk. Ugye azt szokták kérdezni, hogy 2015-ig el tudjuk -e ezeket az indikátorokat minden részpiacra érni. Meg kell, hogy mondjam, egyetlen egy ország sem tudja saját gáz vagy villamosenergia piacából az európai, és egyik sincs kívül az európai piacon, tehát a következő 5-10 évben minden tagállam teljes integrációja megvalósulhat megvalósításra alkalmas projektekre kell figyelni, és nem távlati álmokra a, azok a források, amelyeket biztosítunk, azoknak áttekinthetőnek kell lenni, és a találati biztonság, a találati arány is magas legyen. Az adók, díjak, energia és környezet vonatkozásában fontosak, és a pénzügyi transfer az, amely három olyan terület a saját források alkalmazására, még ha európai szinten is biztosítjuk ezeket. A nemzeti szinten csak a megfelelő környezeti haszon vagy energiahatékonyság nélkül tudnák alkalmazni. Jelenleg nem akarunk minimális csomagot negyedik csomagként, hanem egyszerűen a másodikat be akarjuk fejezni, és a harmadikat végre el akarjuk várni, hogy a tagállamok meg alkossák tanácsadással, közvélemény megfogalmazásával, és adott esetben szerződésszegéses eljárás indításával is ki akarjuk kényszeríteni. Úgy gondoljuk, hogy, min, hogy a költségfedező díjakra van szükség. Az áram és gáz használatát nem lehet a, folyó, nem lehet a folyóüzemben szubvencionálni, de az is igaz, ahogy a középrétegek számára a stabil villamosáram vagy stabil gázáram vagy egy csökkenő gázáram gyakran az ipartelepítési politika része a tagállamoknál. Tehát a, a választók verbuválásának és toborzásának. A kedvező gázár vi, vi, áram ára ebben segít, de mi nem szabad, hogy ezt az érdeket kövessük. Átláthatóság és teljes költség fedezet az, amely a mi vezérfonalunk az energiahatékonyság. Először is itt világos célkitűzésekről van szó, célmeghatározásról. A javaslatunk második csomagját terjesztjük elő, és nagyon érdekelne, hogy milyen további lépéseket kívánnának önök, és majd meghatározni. A, me- a meglévő beruházások, azaz meglévő épületek egyre nagyobb lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy ezek számára a regionális programokat megnyissuk, a motto alapján, hogy a jövő évben kisebb, kevesebb megkerülő út, hanem sokkal inkább a meglévő épületek struktúrprogram, az európai strukturális programok szerinti helyreállítása, modernizálása legyen. Ez az egyik fő hangsúly. megújuló energiák, Tormes úr. Jövő hétfőn tesszük közré a javaslatot, ha már most ismeri, akkor nagyon jó hozzáférése van, ehhez gratulálok. Nem akarom, hogy bármilyen titoktartást megsértsen, vagy bármit is mondjon, de egy kötelezettség a parlamentnek, ettől független is van, egy állapotjelentést kell leadnia, sem több, sem kevesebb. A második dologban pedig az, hogy különböző finanszírozási struktúrákat kell teljes mélységében feltárnunk. Ennyi. És akkor majd eljövünk Önökhöz, és további tanácskozásokat folytatunk. Világos azonban az, ahogy már korábban is mondtam, a 2020-as 2020-as tervet megkaptam önöktől. Az offshore, tehát a tengerparti szélerőművek, Dánia, Norvégia, Németország, Hollandia, Franciaország, Nagy-Britannia piacára. Abban a kérdésben, hogy ki beruházzon és ki finanszírozzon, ebben sem tudnak megállapodni. És ennél a kérdésnél például a támogatási, az angol támogatási struktúrák és a német támogatási struktúrák koordinációjára lenne szükség, másként nem megy ez. Azt kérem tehát, hogy az európai képviselők legyenek a legjobb európaiak legyenek abban a helyzetben, hogy az együttműködést elfogadják, és a nemzeti érdek leple alatt ne fogadjanak el együttműködési lehetőségeket, legyenek európaiak. A Makeb, Makreb zónában például Marokkó, Tunézia, Algéria, Mauritánia és Egyiptom jut itt az eszembe az energiapartnerség a legelső ezekkel az országokkal kapcsolatban. Energia Észak-Afrika számára. De itt is beruházókra van szükség, európai vezetékhálózatokra és egyértelmű döntések a, arról, hogy az ottani, hogy jó, ők ott prioritást biztosítanak az európai megújuló energiáknak, és ezért megéri az, hogy Brüsszelből a, elhagyjuk a a német határterületeket, Európára gondoljunk, hogy megfizethető, megújuló energiát támogassunk. Ezek voltak a mai hangsúlypontok. Köszönöm szépen. Az Európai Tanácsülést követően és azután majd sokkal konkrétabban, részletesebben tudunk Önökkel tárolni. Biztos úr, köszönöm szépen, rendkívül részletes válaszokat kaptunk, de szeret, szeretném azt is közt megköszönni önnek, hogy a tanácsülés előtt jött el hozzánk. Ez is teljesen új dolog, hogy egy tanács, mielőtt a tanácsülésre sor kerülne, eljön hozzánk, hogy végig gondoljuk együtt azt, hogy hogy akarunk közösen gondolkodni. Köszönjük ezt! Damen und Herren, wir haben jetzt noch eine Menge von Tagesordnungspunkten, die wir in einer sehr Hölgyeim és uraim, most rendkívül sok napirendi pontot kell korlátozott idő alatt végigvennünk. Kilencedik pontra térnénk át. Európa a világ első számú turisztikai eh, célpontja, az Európai Turizmus új politikai kerete. Kérem, hogy úgy hagyják el a termet, hogy ne zavarják a tovább tanácskozókat. Csácsi Márkákis kollégánk eh, a felelős az előbb említett témában. Rövidre foghatnánk a dolgot? Kérem, hogy gyorsan távozzanak a teremből, hogy nyugalmunk legyen. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Hölgyeim és ki lehet menni, lehet kívül is beszélgetni másokkal, legyenek szívesek. Szükségünk van erre az időre. Ne haragudjanak, hogyha bárki menni akar, az menjen, de ne beszéljen. Thanks. George. Köszönöm. George? George. Köszönöm szépen, elnök úr. Két, uh, um... Nagyon gyors leszek. Arról van szó, hogy Európa turisztikai célpont ként kiépüljön-e vagy sem. Szeretnék köszönetet mondani az első véleménycseréért, amelyet december elején itt a bizottságban folytattunk le. Szeretném a kollégáknak mindazt az ötletet megköszönni. Szinte mindegyiket eh, fel, be tudtam illeszteni. Jelentésemben néhány szempontra szeretnék most koncentrálni, nincs túl sok helyünk. A turizmus a Lisszaboni szerződés révén egy eh, kiegészítő eh, hatáskörré vált, úgyhogy igenis fontos, hogy elgondolkodjunk arról, hogy Tajani biztossal, aki Európát első számú turisztikai célponttá akarja tenni, hogyan tudjuk támogatni. Nagyon fontos elem a képzés. Európában szakképzett, jó munkatársakra van szüksége területen Európán belül, hogy turistákat ide vonzunk, de azért is, hogy Európán kívülről vonzuk ide a turistákat. Az elmúlt években a normák változtak, a szintek. Elsősorban arról van szó, hogy erősíteni kell a szakképesítések külfő, kölcsönös elismerését az ágazatban, és következetes át- és továbbképzésekre kell, hogy sor kerüljön. Nagyon sok magán csereprogram van európai szolgáltatóktól, ezek jól működnek menjünk csak a földközi tengeri térségbe, látjuk, hogy milyen sok közép-kelet-európai gyakornok, vagy észak-európai gyakornok dolgozik ott fiatalok, és teljesen más környezetben gyűjtenek tapasztalatok. Ezek magánkezdeményezések, és ezeket az Európai Uniónak támogatni kellene. A megerősített együttműködés az idegenforgalom támogatásban azt jelenti, hogy közös marketingre van szükség például az internet, harmadik országokban internet fellépéseket javíthatunk, ismerjük azokat a képeket, amikor ázsiaiak, korábban Japánból, most egyre nagyobb mértékben Kínából nagy turista csoportokkal jönnek Európába, és Európa egy hét alatt kerül megemésztése. Valóban ez oda vezet, hogy egy közös marketingre van szükség, ha, több még, ha még több turistát akarunk. Az európai utazási bizottság kezdeményezését még jobban ki kellene építeni, és a meglévő struktúrákat harmadik országokban, Brazília, India, Japán javítani kell Kínában. Az egészségügyi turizmus az, ami nagyon fontos. Itt van a legnagyobb növekedési lehetőség. Egészségügyi destinációként továbbra is közkedvelt Európa, és az infrastruktúra, a jó hírünk azonban még javíthatóbb például minőségi kritériumokat lehetne az egészségi turizmus számára létrehozni, hiszen ez egy nagyon széles forgalom, eh, fogalom, de nagyon fontos a turizmus számára. Olyan dolgokról van szó, amelyek a wellness-től a tényleges kórházi tartózkodásig terjedhetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy minőségi tanúsítványrendszer, például ez az úgynevezett kék keresztrendszer Fontos, hogy az eddigi tagállami kezdeményezéseket területen megfelelően kihasználhatók legyenek. De nem a legkisebb közös nevezőben kellene megállapodnunk, hanem viszonylag magas szintet. Kohéziós, strukturális forrásokat lehetne erre felhasználni, de óva intenék, min, ó, kell, hogy intsünk mindenkit attól, hogy hogy vakon támogassuk a turizmust. Nem, meg kell nézni a versenystruktúrákat is, hogy megtarthassuk e területen is. Egy további pont, a rugalmas munkaidőszabályozás. szabályozás. Pont a turisztika az, ahol nagyon rugalmasak a munkaidő szabályok, hétvége, éjszakai szolgálat. Azaz a jogalkotói keretet, amit javasolhatunk, nem szabad, hogy azt szűkebbre szabja a vállalat. Nagyon érzékeny terület ez, és ezért a turisztikai ágazatok számára normákat kell szabni. Az utolsó dolog pedig a turisták biztonságát, az utazók biztonságát Európán belül javítani kell. Ezzel növeljük a célpontok, a turisztikai célpontok vonzerejét is. Ez egy apró kérdés csak, de mégis jelentős eltérések vannak már a destinációk között, és az Európai Unió sokat tehetett éren. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet. Eh, Nagyon szépen köszönöm. Cálosz úr a következő hozzászól. Ebben a munkájában is ebben a jelentésben, amit egy fontosnak tartok, hiszen az idegenforgalom egy olyan ágazat, amely pozitív befolyással bírhat az Európai Unió gazdasági növekedésére, serkentően hat a munkahelyteremtésre is, és hozzájárulhat az általános fejlődéshez. Ebből kifelag nem mindegy, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy megszilárdítsuk az európai idegenforgalmat, valamint megérőzzük a versenyképességet ezen a téren. 2008-ban összesen több mint 370 millió turista érkezett az EU tagországaiba. A világ turista forgalmának 40%-a. Elmondhatjuk tehát, hogy Európa az első számú turisztikai célpont a pihenni vágyuk körében. Az idegenforgalmi ágazat mintegy 1,8 millió kis és középvállalkozónak biztosít munkát, mely több mint 10%-os GDP növekedést hoz évente. Így látjuk, hogy óriási potenciál rejtőzik még az európai turizmusban. Kiváló földrajzi helyzetünknek köszönhetően, melyet feltétlenül ki kell használnunk. Úgy gondolom, hogy az egész unió területén olyan dolgokat tudunk kínálni, melyek egyedülállóak az egész világon. Itt van például, amit említett már Haci Markakis úr is, az egészségügyi turizmus. Közép-Európának hatalmas gyógyvíz készletei vannak kiváló gyógyfürdőket találunk a térségben, amelyek máshol nincsenek. Közös fellépésre van szükségünk, hogy együtt népszerűsíteni tudjuk történelmünket, keresztény kultúránk gyökereit. Be kell tudnunk mutatni különböző vidékeink gasztronómiáját is, amely szintén nagy érdeklődésre tart számot a világban. Innovációra van szükségünk a turizmus terén, hogy ide tudjuk vonzani a látogatókat. Véleményem szerint élménycsomagokat kell kínálnunk bizonyos rétegeknek, meg kell találnunk a lehetőséget, hogy eladhatóbbá váljon Európa, melyhez a jó minőséget jelző védjegyek kialakítására van szükségünk. Szorgalmaznunk kell az idegenforgalmi uniós szintű támogatását, valamint a tagállamok közötti együttműködés fokozását. Tudnunk kell reagálni és alkalmazkodni a társadalmi változásokra, mert csak így bízhatunk idegenforgalmunk sikerében, és nagyon támogatom ezt a jelentést, és köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen, Franco kollega. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadója vagyok az EPP frakciónak. Köszönöm ezt a véleménytervezetet a kollégának. Kiváló alapját képezi ez a munkának és a további vitának. Megkérdőjelezhetetlen, hogy az idegenforgalom hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A mai gazdasági helyzetben és a globális helyzetben az fejlődő országokból érkező e, turistákhoz alkalmazkodnunk kell, illetve az internet, a számítástechnika vívmányainak jobb kihasználását kell célul kitűzni, és persze környezetvédelmi szempontokat is szem elő kell tartani, tehát az idegenforgalmi ágazatnak alkalmazkodnia kell az új helyzethez, védeni kell a környezetet, a helyi kultúrát, a népességet, mind-mind óvni kell. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a kulturális turizmusban, az egészségügyi turizmusban milyen potenciál rejlik, főként a demográfiai tendenciákat figyelembe véve. Az új típusú idegenforgalom elősegítésével eh, polgára barát eh, turizmust eh, teremthetünk, amely a kulturális sokszínűséget és a környezet védelmét is szolgálja. A kolléga által megszövegezett jelentés Nos, a Földközi Tengeri Idegenforgalmi Megfigyelő Központ létrehozás úgy véljük, hogy kiváló gondolat, kiváló ötlet, hiszen ez a fenntartható felelős idegenforgalom kifejlesztését szolgálja. Ezen kívül úgy vélem, hogy az új versenyképességi eh, programnak kell, hogy legyen egy eh, idegenforgalmi fejezete, az új technológiákat ki kell használni, főként azokat, amelyekkel energiát takaríthatunk meg, és amelyek óvják a környezetet. A fenntartható idegenforgalommal való kísérletezés egyes földrajzi területeken különösen fontos lehet, hiszen ennek segítségével kiegyensúlyozhatjuk a turizmus például a tengerparti területeken. Ezen kívül fontos a, a nem csúcs szezonban ha, hanem a hogy elő- és utószezonban e, hogyan tudjuk fejleszteni az idegenforgalmat, illetve a e, számítástechnika kihasználása, a nyelvoktatás, a nyelv e, tudás javítása e, nagyon fontos. Újfajta megoldásokat kell találni, és új cél, üdülési célokat, illetve új, új um, um, országokat, régiókat, az üzleti turizmus, a konferencia turizmus is óriás, óriási lehetőségeket eh, rejt, főként egyes európai országok esetében. Végül, de nem utolsó sorban, a tengeren túli eh, területeket, eh, régiókat turizmus szempontjából vonzóvá kell tenni, hiszen ezek a BRIC, úgynevezett BRIC országokbeli és amerikai turisták számára különösen mozog lehetnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először is köszönetet kell, hogy mondjak az előadónak, és gratulálok a munkához. Kiváló. A jelentés tervezetben nagyon sok kérdést figyelembe vett, olyanokat, amelyeket felvett, feltettünk, és figyelembe vette a véleményünket is. Néhány gondolatot hadd fűzzek még hozzá. Az előadó egyét követem én is. Először is az előadó az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességéről beszél. A versenyképességet természetesen össze kell kapcsolni a lehetőségekkel, a feltárási lehetőségekkel. Nem csak árcsökkentéssel lehetünk versenyképesek. Az innováció a jelentésekben, mint szó nem is fordul elő. Az ITRE bizottságként figyeljünk arra, hogy a kutatás a turisztikában is erősödjön. Ez az Európai Unió egyik prioritása legyen. Mint mondtam, ez egy kulcsfontosságú ágazat a GDP szempontjából is. az innovációt éppen ezért ezen a területen is támogatni kell. Mondta az előadó ugyan, hogy ez nem határozottan került benne megfogalmazásra, hogy a, az információs társadalom fejlesztése is fontos az ágazatban, de azért ez is e, kiemelendő. Fontos, hogy megfelelően alakítsuk és eh, az új igényekhez mérten fejleszünk a kínálatot, jobb terméket, eh, termékeket ajánljunk a fogyasztók számára fontos területeken. Az ágazat, ahogy a kettes fejezetben is mondja, igényli azt, hogy jobb koordináció alakuljon ki, fontos ezen kívül a technológia átadás is. Új eszközöket kell, lehet ez alapján kidolgozni, és az ágazat stratégiai újításokat tud élvezni megújuló energiaforrások, CO2 kibocsátás csökkentése és egy sor egyéb. Végül pedig úgy gondolom, hogy meg kellene nézni a közlekedés szerepére az iparpolitikán belül, hiszen az ágazat specifikus vonásai, például a szezonalitás, a rugalmas munka kereteket igányol, igényel, ez fontos, de a termékeket is innovatív módon kell átalakítani, tájékoztatni kell. Ezek olyan tényezők, amelyek elkerülhetetlenek a versenyképesség szempontjából. Ezt talán határozottabban meg lehetne fogalmazni a jelentésben. Meg kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben egyetértünk az előadó megfontolásaival, amely a KKV-k szerepéről került be és azt is elmondom, hogy az előttem szóló gondolata nagyon tetszik. Tehát legyenek konkrét vonalak, amelyeket a kutatásfejlesztésben kialakítunk az idegenforgalom terén. Árnyék előadóként hadd mondjam el, hogy frakcióm néhány módosító indítványt fog majd beterjeszteni, azok alapján, amiket most elmondtam, de biztos vagyok abban, hogy ezeket fel lehet venni a jelentésbe. Köszönjük. Rudi kollega. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Kiváló javaslatokat osztott meg velünk ebben a szövegben. Úgy véli, hogy mindenképpen a fürdőket és az egészségügyi célú turizmust kell előtérbe helyezni. Ezek a fürdők általában gyönyörű fürdővárosokban találhatóak, és a fürdővárosok hálózatát, hogyha létrehozzuk, akkor az a wellness egészségügyi turizmus létrehozásával nagyon sokat segíthet. Kína és Amerika nem használta ki ezt a lehetőséget, hiszen gondoljunk csak bele, a rómaiaknak köszönhetjük a fürdők kultúrát. Itt van például Budapest a magyar elnökség alapján, amely köztudottan eh, rengeteg jó, kiváló fürdővel eh, rendelkezik. A magyar barátainkhoz eh, fordulok, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha egy olyan globális kampányba kezdenénk, amely pontosan a fürdő, európai fürdőkultúra, fürdővárosok promócióját szolgálna, és Európát valóban a fürdőkultúra központjaként állítanám be. Kacimárka úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, eh, hogy megkaptam másodszor a lehetőséget. Sajnos itt a eh, korlátozott időkeret miatt eh, nem sokat mondhatok, várom az indítványaikat a módosításra vonatkozóan. Elnök, köszönöm szépen én is, szeretném elmondani, hogy február 3-a 12 óráig várjuk a módosító indítványokat írásos formában, és akkor Makagisz kollégának lesz néhány száz javaslata, amit bele kell dolgoznom. Térjünk át a következő pontra, nevezetesen a hetesre. Az uniós finanszírozás hatékonyságos eredményessége az új tagállamokban található nukleáris létesítmények leszerelése terén. Balcsitis kollégánk a vélemény előadója, neki adom meg először a szót. Aš pirmininkė, e, manau, kad daugelis mūsų kolegų yra Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sok kolléga ismeri a problémákat, amivel itt szembe kell néznünk. A reaktorok bezárása egy átpolitizált téma, kevésbé gazdasági kérdés. Annak ellenére, hogy a gazdaságra is hatása lehet az érintett országokba. Bulgária, Litvánia és Szlovákia arra vállalt kötelezettséget a csatlakozási tárgyalások során, hogy nem fog bezárni reaktorokat, csak olyanokat, amelyeket nem lehet a megfelelő biztonsági színvonalra felhozni. Érthető, hogy nincsen a bezárásra, az ilyen nukleáris létesítmények bezárására kellő pénzforrás, De elhangzott már, hogy erre pénzforrásokat kell tehát rendelkezésre bocsátanunk, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy a pénzügyi támogatást akár 2013-ig folyamatosan biztosítani kell. 2,8 milliárd eurónyi forrás áll 2013-ig rendelkezésre. Erre itt vannak további számok is, amiket említeni lehetne, de talán ezek annyira nem fontosak. A, a Kutatási és Ipari Bizottság számára. Ugyanakkor fontos, hogy mi a vélemény az Európai Számvevőszéknek, számvevőszéknek erről az egész problémakörről. Megállapították ugyanis, hogy bizonyos tagállamok a rendelkezésre bocsátott forrásokat nem megfelelően a céloktól eltérve használták fel, nem biztosították az átláthatóságát a felhasználásnak. Az ezzel kapcsolatos jelentést össze fogják bemutatni, érdeklődéssel várom, hogy hogyan fog tovább folyni azt követően a atomreaktorok bezárásával kapcsolatos vita. Fontos számomra az, amit bemutattam már önöknek, ugye a szennyező fizet elv érvényesítése például, a az atomreaktoroknak már a működésük ideje alatt is kellő forrást kell tartalékolniuk, céltartalékba helyezniük a későbbi bezárásuk finanszírozására. És hát nyilvánvalóan a bezáráskor megfelelő szempontokat figyelembe kell venni, a biztonságot megfelelően garantálni kell. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az reaktorok bezárása ebben a három országban mindenképpen támogatást kell, hogy kapjon, így fogják tudni csak a nehézségeiket megoldani. Ezek lennének a fő gondolat, én várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика. Ваш колегак, köszöntet szeretnék mondani az előadónak. Kiváló szöveget tett le elénk az asztalra, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket a következő kérdésekre. Először is nem igaz az, hogy minden eh, blokkot bezártak, mert a gazdasági okokból nem lehet a, tehát a modern normákhoz igazítani őket. A kozlódói erőműben legalább két blokkot a nemzetközi szakértők úgy ítéltek meg, hogy sikerült felújítani. Azért állították, másokból állították le ezeket, ami nem fontos a jelenlegi vitában. Szeretném, hogyha legalább az Európai Unió nem állítana ilyen valótlan dolgokat. Másodszorban mind a három említett ország eleget tett a politikai gérvényeknek kötelezettségeinek, de az atomerőművek bezárásával kapcsolatban pedig hát a pénzügyi és szakmai felkészültség nem mindig volt meg százszerzalékosan. Teljesen jogosan fordultak a szolidaritás nevében az Európai Unió pénzügyi segítségért. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a, ezeket a, az erőműveket bezárják. Teljesen természetes, hogy a pénzek eh, jelentős részét legalábbis az elején olyan intézkedésekre fordítják, amelyek részét, szerves részét képezik az energiacsomagnak annak érdekében, hogy eh, valahogy pótolják a kiesett kapacitást, az erőművek, atomerővek bezárásával támadt hirtelen kapacitás eh, hiányt, mert bizony ezekre nagyon komoly szükség van, és teljesen jogos, hogy a következő időszakban ezeket a pénzeket elsősorban ilyen célra használják fel. Sokat beszélünk az európai pénzügyi támogatások hatékonyságáról. Az említett három országban a projektek finanszírozása igazából eléggé függetlenül folyik. Semmiféle eh, koordináció nincs az egyedi különböző programok vagy projektek eh, között. Semmiféle érdekeltséget nem tapasztalunk az ilyen koordinációra vonatkozóan. Azok a problémák, amelyek például a radioaktív hulladék ártalmatlanításával kapcsolatosak. Nos, mindhárom országban másképp közelítik meg ezt a problémát. Ez elfogadható lenne, hogyha a cél az, hogy a legfenntarthatóbb és olcsóbb technológiát keresnénk, amelyet aztán a többi ország is alkalmazhatná. Sajátos módon azonban nem ez a helyzet. Negyed sorban hadd mondjam el, hogy a pénzügyi eh, rendszer mind három országban a, egy olyan nemzetközi alapból származik, amely a nukleáris egységek, nukleáris erőművek, atomerőművek eh, bezárására eh, jött létre, és amely az Európai Beruházási Bank égisz alá tartozik. A közbeszerzési szabályok az Nos, ezek a szabályok gyakran nem egyeznek meg az adott országok közbeszerzési szabályaival. Az avállalkozókkal kötött szerződések Nos, ezek a szerződések olyan természetűek, hogy problémákat okoznak, mert Persze lehet mindhárom országban sokat javítani ezen a folyamaton, annak érdekében, hogy hatékonyabban, átláthatóbban eh, használjuk fel ezeket a pénzeket. Mm, meggyőződésem, hogy eh, tovább kell még javítani ezen a javaslat tervezeten. Köszönöm. Messzáros. kolléga kapja meg a szót. Mészáros kolléga. A litván, illetve szlovák és később a bulgár kormány is a csatlakozási szerződésük részeként vállalták, hogy fokozatosan leállítják országuk atomreaktorainak egy részét. Ez nagyon fájdalmas folyamatról volt akkor szó, szóval ezt el kell mondanom ezek, ezen országok számára, és természetesen, hogy jogosan elvárják ezek az országok, hogy kompenzáljuk ezeket a, illetve, és e, kompenzáljuk anyagilag, és minimalizáljuk azokat a veszteséget, amelyek ezeket az országokat és a környező országokat is érték energiaellátás terén. A leállítási munkálatokat időben le kell folytatni, hogy elkerüljük a leszereléssel járó különböző kockázatokat. Első lépésként elegendő pénzügyi forrás kell rendelkezésre bocsátani annak biztosítására, hogy a nukleáris létesítmények leállítása a biztonsági előírásokkal összhangban történjen. Úgy vélem, hogy a pénzügyi források átlátható és észszerű kezelése, valamint a szakszerű külső ellenőrzés rendkívül fontos az energiapiacon belüli tisztességes verseny, versenybiztosítása céljából. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a leszerelés közvetlen hatással van az, a már említett tagországok energiaellátására és energiaforrásaira is. Mindent meg kell tenni az alternatív és a versenyképes energiaforrások fejlesztéséért, és elő kell terjeszteni egy kompenzációs mechanizmust is a leállítási költségek fedezésére. Ehhez feltétlenül szükségünk van a bizottság által felmért finanszírozási eljárások lehetséges módjaira úgy, hogy ez már figyelembe veszi az egyes tagállamok által alkalmazott különböző stratégiákat is. Kulcsfontosságúnak tartom továbbá a jelenleg működő erőműveink rekonstrukcióját is, mivel átlag életkoruk több tíz év körül mozog. Az EU energiarendszerének teljes beruházási költségét 4000 milliárd euróra becsülik a szakértők. Ebből viszont 100 milliárd eurót kellene új erőművek építésére költenünk, nem csak atomerőművekre természetesen. Nem elég hatalmas összeget fordítani a már elavult erőművek leszerelésére, hanem oda kell figyelni a karbantartásukra is. Az erőművek mind energiabiztonság, mind klímaváltozás tekintetében jó megoldásnak tűnnek. Tudjuk viszont azt is, hogy semmelyik reaktortípus és semmelyik ország esetében nem zárhatóak ki teljesen az üzemzavarok és a balesetek, de mindent meg kell tenni, hogy ezt minimalizáljuk. Főleg egy olyan helyzetben, ahol Európát energiaválság fenyegeti, és próbáljuk a klímaváltozást csökkenteni. Ismét hangsúlyozni szeretném itt, hogy jelenleg az atomenergia az egyetlen módszer, amivel nagy energiamennyiség előállítását tudjuk elérni a lehető legtisztább, legkörnyezetkínálóbb, kimélőbb módszerrel. És végezetül szeretném megköszönni Balcsitis úrnak ezt a rendkívül fontos jelentést, amelyet természetesen támogatok. Köszönöm. Kollégin Balian. Balian kollega. Yes, uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a Költségvetési Bizottság saját kezdeményezés jelentését. Fontos ezeket, ennek a projekteknek a finanszírozását körbejárni. Ezek évek óta folynak, és még mindig nem eh, látjuk a, eh, a, eh, pontosan, hogy mire fordították a pénzt. Tudom én, hogy lassú, akár évtizedekig tartó folyamat ez, és hát, hogy ez mégis alapvetően egy üzleti vállalkozás, azonban az ITRE bizottság véleményében fontos felvetni olyan problémák, amelyekre a bizottság, a Költségvetési Bizottság is reagált, de erre egyértelmű jelzéseket kell küldeni a bizottságnak és a tanácsnak először is. A, nem a teljes költséget kívántuk ezekből a pénzekből fedezni, hanem olyan energiaprojektekre is kell fordítani ezeket a pénzeket, amelyek a kieső kapacitást pótolják. Az Európai Bizottság talán megvizsgálhatná újra ezeket a terveket. Kicsit furcsának találom, hogy a három bezárási, leszerelési program még mindig nem nyerte el végső formáját, ezért Eh, nincs egyértelmű maximum, sem a költségekkel, sem a finanszírozással kapcsolatban. Sőt, arról sincs igazán e- világos elképzelésünk, hogy 2013 után mik lesznek a finanszírozási eh, igények. Érdemes azt elmondani, hogy a leszerelés, a bezárás, az atomerővek bezárásának a célja nem más, mint a biztonság a mai nehéz gazdasági helyzetben érdemes ezt szem előtt tartani. Ennyit szerettem volna mindösszesen elhadarni. Nescu. Marinescu kollégája szó. Mulțumesc, domnule președinte. Decizia de a se acorda... Köszönöm, elnök úr. Az a döntés, hogy az atomerőmek bezárására pénzt adunk, ez teljesen helyes. Sajnálatos módon nem állapítottak meg annak idején sem időbeli, sem pénzbeli, sem időbeli határidőt, sem pénzbeli plafont. Tehát nem tudjuk, hogy meddig és összesen mennyiért kell ezt végrehajtani. Ahogy azt kollégánk említette, nagyon sokat fordítottunk allergia projektekre, amelyek a támogatható költségek között szerepelnek. Azt kellene megvizsgálnunk, hogy eh, amit eddig tettek ezen a téren, az eh, valóban eh, a kiesett kapacitást pótolja -e, illetve van-e szükség további energiaprojektekbeli beruházásokra? Ha igen, akkor koordinációs csapatra van szükség annak érdekében, hogy csökkentsük a költségeket, és a alapos tervezés kell, hogy eldöntse, hogy mik a költségek, és mennyivel járulhat hozzá ezek a költségek, ez az Európai Unió. Kolléga Udi. Köszönöm szépen, Udi kollega. Du fait que ce sont des travaux considérables, hein, je crois que le rapport... leszek, elnök úr. Jelentős munkáról van szó, két milliárd euró, ha jól emlékszem, a kozlodói erőművel kapcsolatos előző jelentésben azt olvastuk, hogy egy közösségi preferencia klauzulát is kell megállapítani, hiszen az Európai Unióban jelentős tapasztalat, szakértelem halmozódott fel a atomerőművek bezárásával, felszámolásával kapcsolatban, ezért számomra elképesztő, hogy amikor ezeket a szerződéseket eh, külső harmadik országbeli cégeknek adják, mindenféle reciprocitás eh, nélkül, mindenképpen fontosnak eh, tartom az ilyen közbeszerzésnél a közösségi preferenciát. Köszönöm szépen, Bácsitis kollega, kíván még egyszer szólni? Taip, ačiū, e, gerimas pirmininkė, e, ačiū labai. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak is a, az eszmecserét. Akkor, amikor e, felszólaltam, és ha tovább szól, beszélhettem volna, akkor elmondtam volna én is, hogy 200 leütésnyi hely nem elegendő arra, hogy részletes véleményt mondjon el az ember. Nos, nagyon sok jó javaslatot kaptam. A hulladék tárolásra Audi kollega is például nagyon érdekes gondolatokat fogalmazott meg. Emlékszem még arra a vitára, amit az atomerőmű bezárásáról folytattunk, valóban nagyon Mm, erős, szigorú vita volt, de meg kell, hogy mondjam, hogy a bezárást azt végre kell hajtani, a forrásokat pedig rendszer, rendelkezésre kell állítani. A számvevőszék vizsgálati eredményére is utaltam. Nos, majd ha a számvevőszék állásfoglalását is megkapjuk, akkor fog, fogjuk tudni eldönteni, hogy kell-e egy külön vizsgálatcsoport vagy sem, de egyszer, egyszerűen további atomerőművek bezárásáról kell döntsünk. Le kell végre kezdjük, hogy végig gondoljuk, milyen költségekkel jár az, ha egy atomerőművet építünk, és hogyha most mindent összeadunk, tehát a bezárást, a tárolás költségeit, a kezelési költséget, adminisztrációs költségeket, akkor talán majd egészen más végösszegeket látunk, és akkor talán az atomerőművet nem tekintjük olyan drágának. Úgy gondolom közösen, közös erőfeszítéssel igen jó dokumentumot tudunk kidolgozni, amely majd a további bezárásokhoz is alapot adhat. Köszönöm szépen. Ha más most nem kér szót, akkor nem tudom, hogy a bizottságtól valaki hozzá kíván-e szólni. Ha nem, akkor mehetünk tovább a módosítók benyújtásának határideje február 3-a dél. 8-as napi rendi pont a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásokhoz való hozzáférés részletes szabályozása a Galileo program keretében megvalósuló globális navigációs műhold rendszereknél. Glante kollégát kérem, hiszen ő a jelentéstevő. Ő kapja meg az első szó jogát de remélem nem egyetlen, úgy remélem, hogy mások is hozzászólnak. Ha most körbenézek, akkor igazából olyan kollégákat látok, akik mindig is foglalkoztak ezzel a témával, úgyhogy bevezetőm rövid lehet. Csak hogy emlékeztessem önöket arról, hogy öt szolgálat egyikéről beszélünk, hogyha kiépül a Galileo, és a költségvetések, ha megengedik, akkor el is indul. Öt szolgálatot kereskedelmi, biztonságos, életen átartó, tehát életmentő mentőszolgálatot, keresőszolgálatot is tartalmaz. Amiről mi beszélünk, az a, az állami kormányzati szolgálat. Olyan állami feladatok, mint a rendőrség, tűzoltás tartoznak ide. A jel az kódolt stabilnak kell lennie, működőképesnek, még akkor is, hogyha a Galileo-t lekapcsolnák. De a Galileo-ról lekapcsolnák a szolgáltatást. Zavarásmentesnek kell lenni, megbízhatónak és pontosnak. A használatot az említett okok miatt felügyelni is kell. Éppen ezért a felhasználóknak speciális eljárásokhoz kell engedélyezést kérni. Nos, a bizottsági javaslat egy olyan határozat, amelyet a tagállamoknak viszonylag technikai formában fogalmaz meg. Alapvetően a PRS-hez való hozzáférésről szól, további PRS hatóságokat kell a tagállamoknak megnevezni. A PRS használatot is minden tagállam az alkalmazási területet és a PRS alkalmazását hozzáférét saját maga szabályozza. A harmadik országok és nemzetközi szervezetek is igénybe vehetik a rendszert akkor, hogyha az Európai Unióval vonatkozó megállapodást aláírják. A javaslat továbbá a feltételek és a PRS vevők biztosítását is felügyeli, és megköveteli, ezek nagyon fontos tényezők és az export lehetőségeket. A módosító javaslataim és az eredeti tulajdonképpen a következők. Világosan különbséget kell tenni a résztvevő, mint bizottság tagállam, stb. és felhasználók között. A felhasználók a szervezetek, rendőrség, tűzorság. A titkos dokumentumok zárulását ugyanolyan eljárásban kell mint a meglévő Galileo rendeletnél um, elvégezni. Már ez megvan, vegyük át, és ezért itt is használni kell. A rendszer biztonsága érdekében több lépcsős eljárást választottunk. A nemzeti PRS hatóságoknak a minimális normákat kell betartani, amennyiben ezt nem teszik meg, akkor a bizottság beavatkozhat, az információkat kérhet, és a biztonsági hiányosságok megszüntetését követelheti, és hogyha ez nem sikerül, akkor a felügyeleti hatóság veheti át ezeket a feladatokat. A bizottságnak azt is bizo- ellenőriznie kell azt, hogy a PRS vevők, illetve egy része a vétel más harmadik országokban is lehetséges-e, például az Egyesült Államokban. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban a Galileót nem igazán fogadták érthető okok miatt nagy lelkesedése, de az együttműködés jó. És úgy gondolom, hogy a bizottságnak ellenőriznie kéne azt, hogy a Galileóról mit hívnak le a, az amerikaiaknál hogy nehézségek adódjanak ebből. Megedzem, ha ez a kínaiakkal is sikerülne, akkor még nagyobb lépést tennénk előre. A tájékoztatás a tagállamok feladata, egyértelmű szabályok vannak erre, és a PRS hatóság kialakítása minden, tagállamok szá, minden tagállam számára kötelező kell, hogy legyen, ha PRS vevőt akar. A PRS költségét nem a felhasználó, hanem a résztvevő kell, hogy fizesse, tehát tagállam, bizottság, tanács. A bizottsági javaslat azt hiszem egy PPP-re támaszkodik még, de hát ez már túlhaladott. Módosítók azt hiszem ez is második, vagy harmadik a február második, harmadik a határidő. Tudom, hogy az AFED-ban nagyon élénk vita volt, voltak javaslatok, ezeket próbálják felvenni, ezeket azonban kritikusan kellene átvizsgálnunk, hiszen a bizottság jellegéből adódóak Köszönöm szépen, és várom hozzászólásaikat. Van Nisztelrooy kollega. Köszönöm szépen, teljesen egyetértek Lante kollégával. Egyrészt technikai jellegűek, másrészt pedig nagyon fontos elemekre tartalmaznak. Megfelelő pillanat van arra, hogy végre finanszírozásról is beszéljünk illetve az, á, az átadásokról, és egyszerűen jelezni kell egyértelműen, hogy kétségeink vannak arról, hogy mind a funkcionalitás, mind a PRS működő képességében, mind pedig azon kívüli további szolgáltatásaival kapcsolatban kétségeink vannak. De az is igaz, hogy plusz pénzeket kell végre letenni az asztalra, és ezeket a plusz forrásokat meg lehet szerezni, illetve le lehet tenni. Nyilvánvalóan persze ezeket vissza lehet téríteni, de úgy gondolom, hogy ezek olyan szükségletek, amelyek a projektből adódnak majd folyamatosan, de mégis előnyösnek kell, hogy legyenek. Egyensúlyt kell keresni, és ez jó a jelentésben. Meg kell nézni, hogy hol, hol, hol tartanak most a vállalatok, és melyek azok a területek, ahol nem kell együttműködést keresni. Annak érdekében, hogy ne legyenek a szolgáltatások túl költségesek. Úgy gondolom, ezeket a módosítóinkban majd mind megfogalmazhatjuk. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy a módosító indítványokban azt is jelezni kell, hogy a résztvevőknek is prioritást kell adni, a tagállamok és az Európai Uniónak meg kell találni a lehetőségét ennek. Kétség kívül technikailag rendkívül jó, de ha hosszú távon nem tudjuk ezeket a problémákat kezelni, ha ezeket a abszolút technológiailag, technológiai, de nagyon érdekes dolgokat nem tudjuk kezelni, és nem tudjuk a GPS rendszertől függetleníteni, a Pentagontól ugye nem tudunk leválni, akkor úgy gondolom, hogy hogy nem lesz hasznos a rendszer, erre vonatkozó módosításokra van szükség. Köszönöm szépen. Kollégin Hall. Hall kolléganő. Thank you. Um... Köszönöm, elnök úr. Igen, csak szerettem volna köszönetet mondani. Követtem a munkáját ez ügyben. Csak egy dolgot szeretnék tisztázni, csak hogy valóban jól értem el dolgokat. Azt mondja, hogy ami a költségeket illeti, a résztvevő tagállamoknak kell viselni a költségeket, és aztán majd eldöntik a tagállamok, hogy hogyan tudják a felhasználóktól ezeket a költségeket visszaszerezni. Jól értem ezt? Remek. Remek kollega. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji ke všem těm... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik a jelentéstevő munkáját dicsérték. Ezzel az, ebben az összefüggésben azt kell mondjam, hogy a jelentés jó irányba tesz egy további lépést. Végre elmondhatom azt, hogy a szöveget javarészt támogatni tudom. Jól lehet, rendkívül specifikus műszaki kérdésről van szó, mégsem teljesen technikai műszaki jellegű annak minden eleme, amit az előadó a végén mond, az a fontos. Tehát olyan problémákra kell összpontosítanunk, e, és azokat kell beszélnünk, e, amiket eddig nem tisztáztunk. Valami újat építünk, amivel még nincsenek tapasztalataink a múltból, e, és hát menet közben kell szabályokat kialakítanunk, módosítanunk, hiszen ugye eltértünk a PPP finanszírozási konstrukciótól. Azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben jó, hogy az ügynökségnek a székhelyéről is döntöttek már, és az ügynökség vezetéséről is a igazgató holnap lesz itt köztünk, tehát remélem, hogy jó irányba haladunk tovább. Děkuji, pane předsedo. E, já se také připojuji k těm, kteří hodnotí. Köszönöm, elnök úr ha lehet, csatlakoznék én is azokhoz, akik igen pozitívan értékelték Glante úr munkáját. Glante úr nyilvánvalóan ezt a nagyon fontos dokumentumot előbbre viszi munkájával. Nagyon kétségtelen azonban, hogy bizonyos kérdések nyitva maradnak. Ne felejtsük el, hogy a technológia rendkívül gyorsan változik, fejlődik, és három-négy év múltán, akkor, amikor a Galileo majd elindul, akkor lehet, hogy már más technológia lesz, és nagyon fontos, hogy ezt is valahogy bele tudjuk venni a jelentésbe. A PRS esetében teljesen bonyolult a kérdés, hiszen a gazdasági lehetőség is benne rejlik, az is benne van, hogy mindannyian meg kell, hogy próbáljuk meghatározni, hogyan finanszírozható a Galileo. De ez már civil terület, míg az amerikai GPS az egy teljesen más konstrukciójú konkurens, hiszen ez egy katonai rendszerből alakult, úgyhogy pillanatnyilag nagyon nehéz felmérni, hogy mi lesz ebből, és nagyon hálás vagyok Lanteur nyitottságáért. A vita arról, hogy hogyan lehet majd gazdaságilag biztosítani a PRS-t, nos, ez egy nagyon súlyos, komoly vita lesz, nem csak a biztonság miatt, hanem azért is, mert eh, meg kell tudnunk ítélni, hogy például az Egyesült Államok hogyan fejleszti tovább, illetve hogyan kíván a Galileóhoz hozzáállni, mi az, amivel kapcsolódik hozzá. Nos, ez a vita, mint mondtam, rendkívül fontos, jogi szempontokat is tartalmaz. de mindenképpen a Galileo pénzügyi rendszerét is biztosítanunk kell. Köszönöm még egyszer Glante úrnak, nagyon jó munkát végzett. Én is köszönöm. Bizottság kíván hozzáfűzni valamit? Igen, vagy inkább nem? Igen. Merci beaucoup. Euh, bonjour, monsieur le président, monsieur le... Köszönöm elnök úr a lehetőséget. Jó napot kívánok Elnök úr, előadó úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnénk gratulálni önöknek ahhoz, hogy javaslatunkat, ha jól értjük, támogatják, és köszönjük az előadónak azt a kiváló munkát, amit eddig ez ügyben végzett. Reméljük, hogy a parlament és a tanács között az egyeztetések mi hamarabb elkezdődnek annak érdekében, hogy a szöveget júniusra, ha egy módon rá valóban elfogadhassuk. Azért szerettem volna szót kérni, hogy talán tisztázzak valamit, még mielőtt a módosítók javaslatokat benyújtanák. Megvizsgáltuk a <clears throat> módosító tervezeteket, és úgy láttuk, hogy bizonyos kérdések, definíciók nem teljesen világosak, a résztvevők és felhasználók talán nem mindig kristálytisztán fogalmazódnak meg, hogy melyik mit jelent, vagy kit akar, de ez világossá válik, mert egy teljes cikk lesz majd javaslatunkban, ami pontosan a a fogalom meghatározások címet viseli majd, és akkor eh, természetesen megvilágosodik, hogy eh, min mit értünk. Ami az a működési költségeket illeti, itt hangsúlyoznám a működési jelzőt, Kérdés ugye az, hogy kinek kell viselnie ezeket. Nos, ezzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy egyetértek, egyetértünk azzal, ami a jelentésben is szerepel. Úgy véljük, hogy a tagállamoknak és egyéb résztvevő szervezeteknek kell viselnie a működési költségeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyes tagállamok ne eh, a végfelhasználókra ne, hárítanak el, ne hárítanának át bizonyos költségeket, de azok a költségek, azok az összegek, amelyekről beszélünk, két 300 ezer eurót jelentenek évente, tehát nem túlzott költségekről van itt szó, nem megfizetetlen pénzekről, így biztos vagyok benne, hogy a végfelhasználók ki tudják majd fizetni ezeket az összegeket. Olvasva a jelentést és hallgatván a nagyrebecsült képviselők véleményét, felmerült egy fontos kérdés, ami a harmadik országok szerepét illeti. A harmadik országok a vevőkészülékek gyártói tekint, gyártása tekintetében kerülnek be a képbe. Az egyik lehetséges megoldás az, hogyha egy nemzetközi megállapodást kötünk a harmadik országokkal, az érintett eh, harmadik országokkal, és úgy vélem, hogy ez számunkra megfelelő eszköz lenne arra, hogy eseti alapon kezeljük ezt a problémát. Nagyon örülnénk. Nagyon szívesen készítünk el egy szövegtervezetet, és szívesen együtt dolgozunk a parlamenttel és a tanácssal annak érdekében, hogy a szövegben, illetve a preambulumban szereplő részeket megvilágosítsuk ez ügyben. A végezetül, de nem utolsó sorban, mindenképpen beszélni kell arról az eljárásról, ami igen részletesen szerepel a módosítókban, arra vonatkozóan, hogy a PRS hatóságok, ha nem tartják tiszteletben a közös minimális ha nem tartják tiszteletben ezeket a, a szabályokat, szerintem ezek nagyon fontos kommentek, és ezeket mindenképpen megjegyzések, amelyeket be kell építeni a szövegbe. ez kell, hogy a szöveg, az elfogadandó szöveg egészén végig menjenek. Euh, Szeretném még egyszer megköszönni a figyelmüket, hogy végighallgattak türelmesen, és hagyd mondjam el, hogy nagyon sok képviselő kiegészítő infrastruktúrát is szeretne látni, ezt támogatni tudjuk. Már? Bitte. Köszönöm én is az előadónak. Igen, a finanszírozással kapcsolatban. Na, egyszerűen az volt a fontos, hogy megfelelő rugalmassága legyen a tagállamoknak, például a rendőrségnél, meg a, a, a tűzoltóságnál, hogy hogyan finanszírozzák, az legyen az ő dolguk. Ezért javasoltam azt, hogy ők legyenek a fizetői, tehát fizessenek a, a fenntartónak. Azt szerettem volna, hogy egy picit előrébb tekintünk már a tanácssal való vita, vitára, szerettem volna kvázi hidat verni meg kell nézni majd, hogy a bizottság hogyan tudja érvényesíteni azt, amit akar, ezt nem akarom elhallgatni. Köszönöm, köszönöm én is a munkát, a hozzászólásokat. Február 2.12 a határidő a módosítóknak a következő napi rendi pontunk a 9-es. Itt pedig a szélesávú hozzáférés Európában beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésbe. Cávéla asszony, az előadó, át is adom a szót. Köszönöm szépen. Angolul beszélek, elnök úr. Elnök úr, kedves kollégák, már szétosztottam önöknek a nem hivatalos munkadokumentumot, amely néhány javaslatot tartalmaz az európai szélesságú hozzáférésre. Hadd kezdjem azzal, hogy a nem digitális Európa költsége jelentős. A legutóbbi tanulmányok szerint az Európai Unió nyeresége plusz 4% lenne, plusz 4% GDP lenne, hogyha az európai digitális piac első részét 2020-ig megvalósítaná. Ez mintegy 500 milliárd eurónak felelne meg. A jelentéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a bizottság célja 2020-ra úgy kerültek megfogalmazásra, hogy a hiányosságok és előnyök majd csak hosszú távon jelennek meg. Elsősorban az előnyök. Ambiciózus célok, támogatom, és köszönöm a bizottságnak a segítségét, közreműködését. A parlamenti jelentés kontextusában úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés, amire figyelnünk kell, az az alapvető szélessávú cél 2013-ig. Így mint egy 100 szélessávú lefedettséget, 100%-os szélessávú lefedettséget lehet az állampolgárok számára a 27 tagállamban biztosítani. A munkadokumentum szerint elmondhatom, hogy az Európai Uniós cél az kell, hogy legyen, hogy globális vezető legyünk ebben az infrastruktúrában, 2013-ig, és majdnem 100%-os szélesávú lefedettséget biztosítsunk. Legalább két megabájt szolgáltatást a Kínával felhasználónak. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan cél, amely megvalósítható mind a 27 tagállam számára, sőt, elérhető is a nem túl távoli jövőben. Rövid és középtávú célokra kell így összpontosítsunk. Ezen túlmenően kimondottan fontos megjegyeznünk, hogy a 100 eh, szélesságú hozzáférés és 100 szélesságú elfogadás felesleges munka lenne, hogyha nincs körülötte egy igen alapvető stratégia, amely az internetes biztonságot és online biztonságot is garantálja. Másik fontos kérdés, A szélesávú szolgáltatóknál, különösen a vidéki területek, az, a szigetek és a távoli területek lefedettsége fontos. Ösztönzőket kell a vállalatok számára biztosítani, hogy a e területeken is beruházzanak rá kell világítani arra, hogy a kiegészítő technológiákat is fel kell használni a szélesávú lefedettség elérésében, e távoli területeken. Anélkül persze, hogy a fogyasztókra vagy az ágazatra igazolatlan terheket rójunk. Ezért a szélesávú az a platform, amelyen 100 megabájtot lehet biztosítani. De ne felejtsük el, hogy mennyire hasznos, mennyire gyakorlatias egyéb gyakorlati lehetne egyéb platform alkalmazása is, mint a, a vezetékes és mobil, valamint a műholdas. Ezek a platformok segíthetik a szélességű szolgáltatások biztosítását a vidéki és távoli területeken. Sőt, alapvetően fontos az is, hogy megfelelő versenyképességgel és időben hely, eh, allokáljuk a szélesávú számára a szükséges spektrumokat is. Nagyon fontos, hogy az állami támogatás 2010-re a szélesáv területén több mint négyszerese volt a 2009-esnek már, és 1,8 milliárd euró közfinanszírozás volt összességében. Hangsúlyozni kell, hogy a, a szélesávú állami támogatása, valamint a célarányos felhasználása a közösségi forrásoknak a legprogresszív eszköz ahhoz, hogy szélesítsük a szélesáv elszélesedését. Úgy gondolom, hogy megfelelő formákra, PPP-re, adókedvezményekre van szükség a szélesávú hozzáférés kiterjesztésére a helyi regionális önkormányzatokat is be kell fog, vonni ebbe a központi kormányzatokkal együtt. Csak így lehet a telekommunikációs célkitűzéseket elérni. Mielőtt befejezném, szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom a magas szintű EU csoport létrehozását, amelyben a, az érintett szereplők képviseltetik magukat a jövő információs és telekommunikációs infrastruktúrájának kialakítását szolgálja az ICT, gyorsan változó piac, és közös megoldásokat kell találni az előttünk álló problémákra. Csak így lehet az Európai Unió az ICT világ élvonalában. Végül pedig a válság idejében a szélesávú beruházásokkal munkahelyeket, gazdasági növekedést teremtünk. Az online piacokat, piacnak az Európai Digitális Program menetrend mozgatójává kell válnia, segítenie a digitális gazdaságra való átalakulást. Örülök, hogy együttműködhetek a különböző politikai frakciókból a kollégákkal, hogy megpróbáljunk egy olyan szöveget megfogalmazni, amely átvezet minket a digitális korszakba, és köszönöm a bizottságnak is közreműködésüket, támogatásokat, amelyet a jelentés elkészítésében kaptam tőlük. Köszönöm, elnök úr! Következő hozzá szólunk pedig Zadakasz asszony. Thank you, Mr. Chairman. I, I, I will do as well in English to say. Köszönöm, elnök úr, én is angol fogok hozzászólni. Így gyorsabb, és a tolmácsokat sem fárasztom, hogy a Szadergesz úr tévesen nyilván. Szeretnék gratulálni az előadónak. Kiváló munkát végzett a munkánk alapját képezheti ez a jelentés. Az Európai Bizottság nyilatkozata és az ön által készített dokumentum igen kiegyensúlyozott, és a legfontosabb kérdéseket érinti. És minden világos, megfelelő célokat állapítottunk meg a digitális napirendben. Ugyanakkor nagyon sok apró részlet van, amit még hangsúlyozni kell. Támogatom azt, hogy hangsúlyozza, aláhúzza a e, rövid távú célokat. 2013 a 2 megabit per szekundumos e, lefedettségre. A tervezetben jó néhány más dolgot e, tudok támogatni. Két dologra hogy hívjam fel a figyelmet. Először is szeretném arra ösztönözni, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan több figyelmet szenteljen a kezdeménye, az EU-s kezdeményezéseknek. Erre bővebben is beszélni érdemes, mert az elektronikus kormányzás, az elektronikus egészségügy pont olyan területek, ahol a kormányzatok, a tagállamok és az európai megközelítés roppant fontos lehet, és valódi magánberuházásra megfelelő terület ez. Második megjegyzésem. Széles sávot mindenkinek, ez a motto. Persze, ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, ehhez beruházásra és megfelelő gazdasági megközelítésre van szükség, de vannak olyan adatok, például az én hazámban, Litvániában, most senkit sem fogok mutatni konkrét adatokkal, de hogy az a jelentésben is szerepel, én is elmondhatom, hogy Litvániában hogy már 80%-ot közelít a DSL, az ADSL e lefedettség. Ugyanakkor az internet használat nagy mértékben függ az emberek jövedelmi viszonyaitól. És hogyha a háztartások kereseti viszonyait megnézzük, akkor láthatjuk, hogy minél gazdagabb egy család, annál valószínűbb, hogy megfelelő internet hozzáféréssel rendelkezik, a szegényebb családok pedig sokkal ritkább, alacsonyabb arányban rendelkeznek internet hozzáféréssel. Ezt is figyelembe kellene talán venni az jövőben, de talán más országok példáit is meggondolhatnánk. Ezek az első benyomásaim. Még egyszer mondom, csak gratulálni tudok az előadónak. A néppárti árnyékelőadóként roppant érdekesnek tartom a leírt gondolatokat. Frau Valéan. Valéan, asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is az Európai Bizottságnak eh, kell gratulálni, hiszen kiváló javaslatot tettek le elénk az asztalra. Hogyha a digitális napirend céljait komolyan gondoljuk, akkor ehhez megfelelő eszközökre van szükség, és úgy vélem, hogy ez a megfelelő lépés a helyes irányba roppant ambiciózus, szélesávú célokról beszélünk, E, e, erre szükség van, hogyha a többi fejlődő gazdasággal tartani kívánjuk a lépést. Az internet a társadalomunkban egyre e, fontosabbá válik a védelmi ágazatban, mindennapi életben, a kereskedelemben, a közlekedésben, és az gyors hálózatok kifejlesztése nem csak az állampolgárok, hanem a cégek számára is roppant fontos, hiszen a adatforgalmi eh, igény eh, egyre nő. Szerintem a fő célunk az kell, hogy legyen, hogy megfelelő környezetet teremtsünk arra, hogy a szélesávú internet elérést eh, a magáncégek befektetésre méltónak, érdemesnek találják. A minél nagyobb a választási lehetőség a fogyasztók előtt, annál valószínűbb az, hogy Európában a megfizethető internetes hozzáférést tudjuk biztosítani. Ehhez a nemzeti szabályozóknak eh, koherens eh, megközelítést kell alkalmazni, és egyértelműen kell alkalmazni a lefektetett célokat, például a diszkrimináció mentességet alkalmazni. Itt nem csak a tisztességes piaci hozzáférésre gondolok, hanem a, a arra is, hogy például a mobil széles sáv, amelyre egyre nagyobb az igény, nos itt tartsunk lépést az, a fejleményekkel. Ahol nem gazdaságilag nem megtérülő a magán beruházás, ott közpénzeket kell felhasználni. Szerintem alapvetően arra kell használni a magánbefektetéseket, hogy csökkentsük a költségeket. Minél jobban használjuk és koordináljuk a strukturális, kohéziós és vidékfejlesztési alapokat, annál nagyobb az esély annak, hogy a szélesevú infrastruktúra megvalósítható. Az elköltött pénzek eredményét kell eh, mérni, ehhez egyértelmű teljesítményjelző számokra van szükség. Ha hatékonyabban használjuk fel, egyszerűbb szabályokon keresztül, egységes audit modellen keresztül és bizottsági monitorogon keresztül megvalósíthatjuk ezt. Szeretném üdvözölni e tekintetben az Európai eh, Beruházási Bank részvételét, az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban, amely szerintem katalizátorként hathat, és a szélesebb területére még több magánpénzt vonzhat. Nem feltétlenül új, de, de újító jellegű pénzügyi eszközökre van szükség annak érdekében, hogy a szélesebb projekteket finanszírozásuk, például a hitelgaranciák egy ilyet eszközt jelenthetnek. Komolyan figyelembe végig kell gondolni ezeket a lehetőségeket, várom az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor a közpénzek és kedvezményes hitelek elsősorban a nyílt infrastruktúrára kell, hogy összpontosuljanak a szolgáltatási versenyre és a fogyasztók választási lehetőségére. kolléga De Angelis. Köszönöm, De Angelis kollega. Grazie, Presidente. L'accesso... Köszönöm szépen, elnök úr. A gyors és az ultragyors internet hozzáférés döntő lehet a gazdasági fellendülésben. Ezt már régebben a közlekedésnél, a villamosenergiánál elmondtuk. A szélesávú fejlesztése az Európai Digitális Menetrendnek eh, zászlós hajója, kezdeményezése a 2020-as stratégiában is alapvetően fontos az intelligens, fenntartható és mindent átfogó növekedés szempontjából. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló gyümölcsöző munkát végzett, a nagyon sok pozitív eh, ötletet eh, is kaptunk, különösen az érdekes, amit az új hálózatokra mondott. A telekommunikációs szolgáltatások piacához való hozzáférés alapelv kell, hogy legyen ezt újra meg újra, minden körülmények között kell, hogy hangsúlyozzuk. Úgy gondolom, hogy fel kell, hogy szólítsunk mindenkit arra, hogy a közbeszerzési pályáztatásoknál további feltételek is legyenek, mint például a kiegyenlített hozzáférési lehetőségek a hálózatoknál. A kötelezettségek megosztása a fejlesztéseknél is fontos. És még egy dolog, abban az időben, amikor Európának a beruházásokról kell döntést hoznia, vagy el kell utasítania azokat, és esetenként kell, vállalatonként kell ezeket a döntéseket meghoznia a szélessávú hozzáféréssel kapcsolatban, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos azt is látni, hogy a korrekciós intézkedések mindig növelik az árakat. A korábban monopól helyzetben lévő szolgáltatók így gyakran növelik az árakat, és ezt nem mindig veszük figyelembe, pedig Európának most pontosan az EU 2020-as stratégiája miatt nagyon fontos lenne, hogy olyan nagy dolgokat vonzon, aki minden polgár lefedését garantálni tudja. Nagyon fontos Európában ezt elérni, nyílt piacot megtartani, hiszen erre van szükség, amely versenyt kínál. Köszönöm szépen, de Castillo kolléganő. Eh, Köszönöm szépen elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és Szávilla kollégának, hogy ilyen alapvető dokumentumot eh, hozott be az eszmecserébe. Úgy gondolom, hogy a széles sáv fejlesztésével kapcsolatos dokumentumot a bizottsági csomagba is fel kellene venni. Egyrészt kezdeményezve lett, ugye van egy kezdeményezés a sávszélességgel kapcsolatban, aztán van egy kezdeményezés az az új generációs hálózatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, és van a széles sávval kapcsolatos kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy kézen fogva kell előre haladunk, a bizottsággal együtt kell dolgoznunk, a bizottság javaslatáról még beszélhetünk. Van egy munkadokumentum, amit Kokman kollégánk készített ebbe, ezzel kapcsolatban. Nos, az előadó jó munkát végzett, amikor a spektrumnak a jelentőségéről szólt, és ez összhangban áll azzal is, amit a bizottság mondott. Például a 800-as sávnak a liberalizálásáról. Később aztán erről még beszélhetünk. Aztán vannak olyan szempontok, amelyek nem kerültek bele eh, a jelentésbe, de ezeket figyelembe kell venni. A bizottság javaslata, amit a digitális agenda menetrend tartalmaz, az azt a célt tartalmazza, hogy 2020-ig minden háztartásnak széles sávú eh, csatlakozással kell rendelkeznie, 30 megabájtos csatlakozási sebességgel, és a 40% a háztartásoknak 2020-ig akár 100 megabájtos csatlakozási sebességet is meg kell, hogy kapjon. Néhányan azt mondják hogy ennek nincsen értelme, hogy ebbe fekt, pénzt fektessünk, mások azt mondják, ezek nagyon ambiciózus célok, és ezekre van ma szükség. Nos, szükség, ugye internet már sok helyen van. Kérdés az, hogy van-e szükség egyáltalán 100 megabájtos sebességre mindenhol? Hogyha pedig mindezeket az intézkedéseket meg is valósítanánk, akkor tényleg elérjük a kitűzött célokat? És eljutunk oda, hogy még több hatással lesz az internet a mindennapi életre? Tehát a dolgokat is befolyásolni fogja. Nyilvánvalóan ehhez tehát nagyobb sebességre lesz szükség, hosszú távon kell gondolkoznunk, éppen ezért kell ez az ambiciózus hozzáállás. A bizottság javaslat és ezt tartalmazta, hogy ezekre a sebességekre szükség van. Elnök, köszönöm szépen. Most figyelnünk kell, kedves kollégák, hogy tartsuk a időkeretet. Calvin kolléga kapszol. Uh, uh, köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondanak az előadónknak. Kiváló alapja ez a további vitáknak. A szocialisták nem tudnának semmi olyat támogatni, ami ne járulna hozzá a digitális napirend gyorsabb végrehajtásához. Természetesen meg kell említenünk ezen kívül az uniós infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban újra-újra felmerül ez egyébként itt a parlamentben, az egyetemes szolgáltatások kérdését, illetve a százszerzalékos szélesávú lefedettség kérdését. Nagyon fontos, hogy ne, nehogy diszkriminatív legyen a politikánk, mindenkihez el kell jutni e szolgáltatásunkkal. Persze az infrastruktúra önmagában nem elég, E, erre a dokumentum is utal. Nagyon fontos, hogy mi lesz a tartalom, mik lesznek a szolgáltatások, hiszen ennek az infrastruktúrának az e, e, felhasználása mégiscsak az, amit elvárunk a fogyasztóktól. Az előadó kiberbiztonsággal kapcsolatos javaslatai kiválóak. Azt hiszem, hogy fontos, hogy az európai internet, eh, az Európai Unió az Enisán keresztül például megfelelő intézkedéseket eh, tegyen. Ezen kívül támogatom a, azt a javaslatot is, hogy uniós eh, munkacsoport álljon fel, amely stratégiát dolgoz ki erre vonatkozóan több koherenciára van szükség, ezt mi is támogatjuk, de nagyon gyakran a tagállamoknak nincs mindig teljesen világos elképzelésük arról, hogy mit kell tenniük ezen a téren. Többen említették a magánszektor bevonását, persze ez valóban fontos, a széles tekintetében az magán és az állami szektor partnerségére alapuló programok, projektek fontosak, miközben az egyetemes szolgáltatás nyújtás kötelezettségét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Vannak olyan esetek, amikor a visszanemtérítendő támogatások és a magánberuházások eh, együtt segíthetnek, például egy tagállam esetében a sajtóban olvashattunk arról, hogy közpénzeket használnak az infrastruktúra építésére, és aztán mégis Eh, azt az infrastruktúrát magáncégek használják. Egy megint csak jó példa arra, hogy minek nem szabad eh, megtörténnie, hogy nem szabad elképzelni a PPP-t. Végül, de nem utolsó sorban úgy vélem, hogy amikor a szélessel fejlődéséről beszélünk, akkor a különböző érintettek eh, érdekeit kell szem előtt tartani, a magán szem szempontok, a magán a eh, privát szféra eh, is eh, fontos, illetve a önkormányzatok szempontjait is figyelembe kell vennünk. Tényleg az utolsó szó jogán sajnálom, hogy a széles sávra rendelkezésre álló összegek a gazdasági felendülési csomagban eh, nem érték el a céljukat jó néhány országban és régióban. Ezt a jövőben el kell kerülnünk. Kollega Hökmark. Köszönöm szépen, Hökmark kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak, hogy lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük a, a szélesávú stratégia irányát. Két megjegyzésem lenne. Az első finanszírozásról, amikor beszéltünk azzal kapcsolatos talán, azt is mondhatnánk inkább, hogy ez a, az egyik legfontosabb feladata a kohéziós alapnak, hogy biztosítsuk a legjobb rendelkezésre álló kapacitásot és sebességet. Nos, az itteni beruházásokat pedig meg kell tenni. Ha nincsen magánfinanszírozás, egyetértek vele asszonyal, ha nincs lehetőség, a, ö, ahol rendelkezésre áll a magánfinanszírozás, ott, ahol csak lehet alkalmazunk. De a magasabb kapacitásoknál, vagy jobb lefedettségnél is biztosítanunk kell azt, hogy a kohéziós és regionális finanszírozás szempontjából ez jó, mert csak így tudjuk a különböző jellegű alapokkal kapcsolatos felfogásunkat érvényesíteni. A második dolog pedig a szélessávval kapcsolatban vagy a vezetékes, vagy a mobil széles, szélesávúról beszélünk. Ezek úgy gondolom pedig összekapcsolódnak. Azok, akik a um, vezeték itt wireless alkalmaznak, akkor tulajdonképpen párhuzamosan használják a vezetékessel. Vagy ha a városon kívül mobil internetet használ az ember, akkor az addig mobil, amíg a vezetékes el nem éri. Tehát a növekedés, a széles forgalom növekedése rendkívül gyors a mobil felé. Becslések szerint 2000, tavalytól 2014-ig 27-szeres növekedése várható, és ez rendkívül gyors változást jelent, persze nem is áll akar majd meg. És az a stratégia, amiről most beszélünk, azok 2013 2014-es indulással számolnak, ahol, ahol még nagyobb lesz az igény és minden egyéb. Ezt látni kell nem csak a telekom ágazat vagy az új szolgáltatások számára, azok számára, amelyek majd adott esetben a Telekom körül még megjelennek. A Yahoo-tól, Google-ektől keresztül egy sor olyan alkalmazás van, amely eh, fontos lehet, de a normál gazdaság számára is fontos, nem csak az üzleti élet számára. És az összes európai ágazat, ipar, vállalat nagy kihívása az, hogy a nyereségességet növeljék, és ez alapvetően összefügg azzal a kapacitással, amiről beszélünk. Hangsúlyozom, hogy tovább kell menjünk, határozottan fel kell nyitni a sebesség lehetőségeit, a kapacitások sebességének lehetőségét. A 100 megabyte 2020-ra, erről beszélünk Dél-Koreában, a háztartások jelentős része már 1000 megabyte van Egyesült Államokban pedig ott is igen nagy célok vannak, nagyra törőek, na és beszéljünk arról, hogy mi lesz Kínával. Azért mondom ezt, mert néha az a benyomásom, elnök úr, hogy a harmadik helyet céloztuk meg magunknak a jövőre. És nem így, nem szabad egy versenynek így nekiindulni. Azt kockáztatjuk, hogy ne nyerjünk. Pedig ez, a, ez kell, hogy a cél legyen, hogy nyerjünk. Úgyhogy akkor, amikor a széles sávról beszélünk, azt mondanám az előadónak, hogy legyen bátrabb. E, még szerintem a 800 sem olyan nagy dolog. Mert a forgalom úgy működik, amit a sebesség megenged. És akkor lesz a legnagyobb forgalmunk, hogyha a legnagyobb sebességet adjuk. Tehát a spektrum egyéb részeire is gondolnunk kell. Minden tisztelettel a meglévő szolgáltatások iránt, televízió, meg minden egyéb közszolgáltatásra vonatkozóan, azt mondom, hogy nyitnunk kell, és csökkenteni kell a, a spektrum különbségeit a lehető leghatékonyabb formában. És tiszteletben kell tartani, de biztosítani a kultúra részvételét is az új fejlődésben. A forgalom 70 része, 70%-a néhány év múlva már mobil lesz, ehhez már közel vagyunk, nem csak a YouTube, meg minden egyéb, hanem nagyon, nagyon komoly kulturális tartalmak is. És ha nem sikerül itt előrébb jutnunk, ha nem sikerül itt a vitát ilyen irányba vinni, akkor bizony elnök úr, a harmadik vagy negyedik helyre szorulunk csak, pedig mi azért köteleztük el magunkat, hogy az elsők legyünk. És úgy gondolom, hogy ezt akár hozzá is tehetik a jegyzőkönyvhöz. De ez kell, hogy a célunk legyen. Kedves kollégák, két percünk van, inkább másfél. Kezd a dolog bonyolultá válni. Tíkó kollega, de ilyen extra rövid hozzászólás, mert az előadónak is még lehetőséget kapni, hogy szóljon. Nos. Köszönöm. Én is Kiváló dokumentumot készített az előadónk. A saját kezdeményezésű jelentést készítünk az Európai Bizottság eh, nyilatkozatához. Amikor a gazdasági válság beütött, akkor az Európai Bizottság százszázalékos eh, célesávú lefedettséget kívánt 2010 végére. Sajnálatos módon, mivel ez nem rendeletben történt, ezért nem tudtuk ezt betartatni, nem tudtuk ezt a célt valóban átültetni gyakorlatban. Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt 2013-as dátummal. Remélem, hogy ezt a jelentést követően az Európai Bizottság egy olyan dokumentum keresztül fog reagálni, ami valóban hozzájárulhat ennek a célnak az eléréséhez. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk hogy, eh, arról, hogy az idősek hogy tudnak részt venni a számítástechnikában, illetve a számítástechnika alapú társadalomban, hiszen fontos, hogy a szegényebb területekre is eljusson a szélesebb, sáv, internet. Legyen ez egy egyetemes eh, szolgáltatás, mindenki eh, férjen hozzá ehhez, legyen ez a célunk. Végezetül szeretnék arról is beszélni, hogy szeretném, hogyha ez a jelentés utalna a jelenlegi eh, pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a 2013 végére eh, kitűzött célunkat, a 100%-os szélesebb internettel lefedettséget elérjük. Itt ennyit meg is állnék, ennyit szerettem volna elmondani. Ähm, am besten gebe ich jetzt der Frau Zavela nochmal das Wort. Ich weiß nicht, ob die Kommission... Előadónak akarom még megadni az ott bizottság, vagy lemond arról, hogy szóljon? Mert hogyha fél órás előadással készült, akkor inkább egyszerűen csak köszönöm az előadónak, és minden jót kívánok a jelentéshez. Eine der besten Wortmeldungen, die wir heute hatten. Um, elnök úr, köszönöm minden kollégámnak az igen konstruktív vitát. Ösztönző volt, rendkívül ösztönző a beszélgetés. Nagyon fontos volt nekem. Motivál. Tulajdonképpen sokkal jobb jelentést kell ezután írjak. Nem fogok a részletekre most kiterni, de mindent feljegyeztem, ami elhangzott, és mindenkivel szeretnék majd beszélni, dolgozni, mert úgy gondolom, hogy nagyon inspiráló volt ez a vita a jelentés számára, és egyetértünk abban, hogy ez az egyik legfontosabb ágazata Európának. Az egyetlen dolog, amit még elmondanék, az az talán, hogy egy kicsit visszafogott voltam, és valóban nem akartam olyan nagyra törő ambíciókat megfogalmazni, mert még az új finanszírozási eszközökről, vagy egyáltalán a finanszírozási eszközökről nem hallottunk, ami majd rendelkezésre áll. De minden, ami elhangzott, nagyon hasznos volt és nagyon-nagyon gyümölcsöző vita volt, és hát elnök úr, azt kell, hogy mondjam, hogy ezután a jelentés egészen más lesz, sokkal jobb. Szívből köszönöm a záró megjegyzéseket, és mindenkinek, a kollégáknak kellemes estét, illetve jó munkát. Holnap folytatjuk, jó?